senkinek sincs ellenvetése a nem túl nagy számú jelenlévő kollégák közül. Of the 12th of April, can we... Április 12-e ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak tekinthetem? Igen? Köszönöm. Az elnök közleményeivel folytatom. Jó hírem van. Rosemary Opecsicsot üdvözlöm, aki a szakbizottságunk titkárságnak a vezetője, és Biztos vagyok benne, hogy kiváló lesz együttműködni vele. Számítunk a segítségedre, támogatásodra. A DROA titkárság új tagját, tehát üdvözöljük. Our President Schulz has uh, briefly announced uh, Schulz elnök úr már bejelentette korábban, Szaharov díjazottunk, további Szaharov díjazottunk, Asma Mahfouz, uh, egyiptomi um, illetőségű, akit azzal vádoltak, hogy megtámadt egy férfit, aki bántalmazott egy férfit, aki egyébként nem is ismert. Egy éves börtönbüntetést szabtak ki rá, de felülebbezett sikeresen. A parlament azt az információt kapta, hogy a, ő is a jogásza. Nagyon örült annak, hogy az Európai Parlament segítette, támogatta őket, és az kairói uniós delegáció is figyelemmel követte a bírósági tárgyalásokat, ami sokat segített nekik. Jemeni látogatásunkat követően a jemeni EU delegációt arra kértük, hogy különös figyelemmel kövesse a kiskorúakra kiszabott halálos ítéletek eh, ügyét, illetve a Szenak központi börtönben eh, pontosan milyen körülmények között tartják őket eh, fogva, várva a, az ítélet végrehajtására. Emlékeztetnék mindenkit, hogy Génem vissza témájában egy állásfoglalást fogadtunk el a legutóbbi plenáris ülésen a katonai pucs témájában, amely április 12-én történt. Egy nappal az elnökválasztás második fordulója előtt. Nyugat-Afrika egyik legszegényebb országáról van szó, és állásfoglalásunkban többek között arra szólítjuk fel az országot, hogy az alapvető jogokat garantálja, például a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a gyülekezés szabadságot, illetve a mozgásszabadságot. Az EU de helyi delegációja figyelme költ eseményeket. Tibet, Szudán és Dél-Szudán témájában is elfogadtunk állásoklásokat. Mindkett illetve a tibeti helyzet, eh, másik két ország eh, helyzete is szerepel napirenden, ezért most részletesen erről bővebben nem beszélnék. Viszont szólnék a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatos állásfoglalásunkról. Az emberi jogok megsértése miatt elítéljük az országot. 2011. novemberi választások során például a tömeges erőszakot, és üdvözöljük azt, hogy a mm, helyi jogfenntartó szervek felépnek az emberjogi sértések ellen, az emberjogi aktivistákat, újságírókat és a nőkelen diszkriminációt mind-mind megemlítjük. Ebben a DROA szakbizottság a Kongói Demokratikus Köztársaságba látogatást szervez október hónapra, az állásfoglalás pedig ennek előkészítésének tekinthető. Ugyanakkor a sajtóban azt is olvashatjuk, hogy eh, Kelet-Kongóban eh, eh, egyre instabilabb a helyzet, menekültek százezreitről olvashatunk megint. A női nemi csonkítással kapcsolatos elfogalást is elfogadtunk a plenárison, a gyermek jogainak megsértésével kapcsolatban határozottan uh, fog, fogalmaztunk, és az Európai Bizottságot felszólítottak arra, hogy a nők elleni erőszak uh, kérdéskörében a, a nemi csonkítás uh, kérdésére külön figyeljen oda. Az emberjogi politika rész is nagyon erős volt ebben. Voltak sürgősségi állásfoglalásaink is, például a Sahel régióban lévő helyzet, és aggodalmukat fejeztük ki azzal kapcsolatban, hogy romlik a helyzet a Sahel régióban, főként a Mali helyzetről szóltunk, felszólítottuk a Tuareg felszólítási mozgalmat és a mali hatóságokat, hogy békés és tartós megoldást találjanak építőjelegű párbeszéden keresztül. Az Európai Uniót pedig arra szólítjuk fel, hogy az régió, a Száhel régió országaival, a civil társadalmi szervezetekkel, a regionális és nemzetközi szervekkel együttműködjön annak érdekében, hogy a háttérben megtalálható politikai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi okokat eh, oldjuk meg, hiszen ezek a kiváltó ennek a eh, válságnak. Ez az állásfoglalásunk igen jó elemzést adott arról, hogy eh, hogy pontosan hogyan alakulhatott, ki ez a helyzet. A Fülöp-szigetekkel kapcsolatos elsoglásunkban fejlődik a figyelmet a 2009. novemberi gyilkosságra 57 ember vesztette életét, illetve um, um, egy szemtanú meggyilkolása miatt is felmentjük a szavunkat ebben, felszólítjuk a Fülöp-szigetek kormányát, hogy a szemtanúkat, a tanúkat megfelelő tanúvédelmi programban védje, illetve hogy ezt senki se úszhassa meg büntetlenül. Hosszú vitát folytattunk a Fülöp-szigetek nagykövetével legutóbbi Strasburgi hét alatt. Az iráni etnikai kisebbségek helyzetével kapcsolatban is elfogadtunk egy sürgősségi állásfoglalást, amelyben hangsúlyoztuk azt, hogy az etnikai kisebbségekkel szemben milyen súlyos hátrányos megkülönböztetés folyik, legyen ez politikai, gazdasági, szociális és kulturális diszkrimináció. Az avazi arab kisebbség több tagját is letartóztatták a közelmúltban, a bírósági tárgyalás elé néznek, mi azt követeljük, hogy tisztességes bírósági eljárásban részesüljenek. Itt a nemzetközi normák alkalmazását várjuk el, semmiképpen sem szabad, hogy eh, nem megfelelő megvá- eh, elbánásban eh, vagy esetleg, hogy a börtönben kínozzák őket. Az iráni politikai fogvatartottak érdekében felemeltük a hangunkat, szerintem a Droá Szakbizottság sokat tehet ez ügyben. A múlt heti állásfoglalásunkra újra felhívjuk a figyelmet. Következő terület az emberjogi felülvizsgálati csomag, az emberjogi külön megbízottra vonatkozó javaslatainkat elfogadtuk. ki fogja először betölteni ezt a pozíciót, Eston Báronő fogja kinevezni ezt a különmegbizotat. Remélem, hogy az ügyben majd többet tudunk, amikor június 25-én a külügyi tanács ülése napirendre kerül ez a kérdés. Várjuk tehát ezt a napot. Remélem, hogy a határidőt tartja Eston bárónő. Amennyiben kinevezésre kerül június 25-én ez az emberjogi külön megbízott, a külügyi szakbizottsággal együtt készülünk arra, hogy ezt követően egy közös meghallgatásban kérdezzük ki a kinevezettet, és valószínűleg július 11-i ülésünkön, közös ülésünkön lehet el, kerülhet erre sor zárt ajtók mögött. Kontakt csoport is eszmecserét folytatott az jogi felül, csomag felülvizsgálatával kapcsolatban. Itt a, az éves jelentés előadója, illetve más vonatkozó jelentések előadói ültek le egy asztalhoz. El kell, hogy mondjam, hogy ez igen gyümölcsöző volt Pavlovszki úr, aki a főtitkár helyettes az EU-esértől is részt vett ezen, illetve az Európai Bizottság képviseletében hozzászólt azokhoz a kérdésekhez, amelyekről itt beszéltünk. Az emberjogi stratégiával kapcsolatban kiadtunk egy formális dokumentumot is, nyilatkozatot is, amelyben az első kontaktcsoport ülés javaslatainak többségét figyelembe vették. Ugyanakkor nem vagyunk még elégedettek azzal a tényel, hogy a parlament parlamentet a többi intézményhez hasonlítják, a tagállamokhoz vagy az Európai Bizottsághoz. Azért küzdünk tehát, hogy a parlament elnöke a többi intézmény vezetőivel együtt szintén jóváhagyását kell, hogy adja formálisan is az emberi jogi csomaghoz, mielőtt ez formálisan elfogadásra kerülhetne. A cselekvési terv tartalmával elégedettek vagyunk, ez a harmadik összetevéje az emberi jogi csomagnak. A következő ülésen kerül ez majd napirendre, ahol alaposan körbejáratjuk ezt a kérdéskört. Uh, with Mr. Brok on a letter which is ready. He just needs to sign uh, to send. Brok úrral dolgozunk együtt egy olyan uh, levélen, amelyet uh, uh, Eston asszonynak uh, írunk uh, majd, és amelyben uh, az emberjogi és demokráciai uh, stratégiai keret uh, parlament elnöke által történő elfogadását, a jóvágyását javasoljuk. Közelmúltban jártunk Tunéziában, Tuníziában a, alkotmányos gyűlés elnökével, aki szintén nő, nagyon gyümölcsöző eszmecsét folytattunk, és azt kérdeztem meg tőle, hogy az új alkotmányba hogyan tudják az emberi jogokat megfelelően beépíteni. Az tunéziai felkelés forradalom elsősorban a, a, a szegénység miatt robbant ki, tehát itt igen, Nagyon örültem annak, hogy hogy az emberi méltóság eh, kérdése mellett az emberi jogokra is odafigyelnek. A Velencei Bizottsággal terveznek egy ülést, és azt vizsgálják, hogy a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal hogyan foglalkozhatnának. A kínzást eh, explicitet tiltani fogja a az alkotmány Tunéziában. Felmerült például az a kérdés, hogy az élethez való jogot hogyan eh, kívánja garantálni, tehát a, a halálbüntetés eltörlését. Nagyon érdekes volt, hogy magán véleményként egy moratóriumot el tudott képzelni az elnökasszony, ugyanakkor a pártelnök eh, azt mondta, hogy ez ellen mond a vallásuknak. Tehát nagyon érdekes volt ez a tunéziai látogatás. Azt is érdeklődve hallottam, hogy alkotmányozás ügyében Libiában nem állnak olyan előreadott állapotban dolgok, mint Tunéziában, ezért elképzelhető, hogy a Magreb országok árgus szemmel figyelik a Tunéziában folyó alkotmányozási munkát, és hogyha az emberi jogok ebben megfelelően garantálva vannak, akkor az példát mutathat a szomszédos országok számára. Líbia. Mit is mondhatnék, nagyon nehéz a helyzet. Akikkel találkoztunk, beszéltünk, például a külügyminiszter helyettessel, illetve az Alkotmányügyi Szakbizottság egy női jogász tagjától. Azt hallottuk, hogy tudjuk, hogy mit kell tenniük, és előkészítették ezt a munkát, ugyanakkor a biztonsági helyzet Tripoliban is <clears throat> nehéz, még Tripoliban is nehéz a helyzet, például zár volt a reptér, amikor ott voltunk a Líbiában dolgozó ICC eh, alkalmazottak munkáját eh, is felvetettük, például nem tudták, hogy ki tartóztatták le őket, hol vannak. Tehát a legnagyobb nehézséget eh, mégiscsak a biztonsági helyzet tartatatlansága okozza, hiszen valószínűleg július elején tartják a választásokat, a 80% a szavazóképes polgároknak már regisztrált, ugyanakkor a biztonsági helyzet komoly aggodalomra ad okot, és vannak más problémák, például a migránsok között a rabszolgaság kérdése. És átmeneti igazságügyi intézkedések foglalatosítására akarnak létrehozni egy szakbizottságot. Tegnap az AFET ülésén hallottam, amikor, ahol is a Nemzetközi eh, Büntetőügyi Bíróság Tehát, eh, ahogy ezt már említettem, négy ICC eh, alkalmazottat eh, le és a kollégák Csoros úr megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy szabadon bocsássák az ICC letartóztatott vagy eltűnt négy alkalmazottját. Most de a miliciák, a, a, a fegy, felfegyverzett csoportok fölött igazából nincsen befolyása a kormányzati erőknek, ezért olyan nehéz a helyzet, ahogy azt már említettem vala. I also had a meeting while in, in Strasbourg uh, together with the chair of the Women's Committee. A Nőjogi Bizottság elnökével is találkoztam, az ASEAN országok tíz uh, uh, nagykövetével, Vietnám, Kambodzsa, Indonézia, Brunei, Eh, Vietnam Laos nagyköveteivel. Nagyon érdekes volt. Az emberi jogok kérdése merült itt fel, sürgősségi kérdések, legsürgősebb kérdések voltak, nézeteltérések, ugyanakkor abban egyetértettünk, hogy folytatnunk kell ezt a párbeszédet, és ki kell választanunk olyan kérdéseket, amelyekre koncentrálunk ezen egyébként igen gyümölcsöző párbeszéd során. Egy korábbi ülésen felmerültek a bizottsághoz intézett kérdések. Gál Kinga felvetette a Bolíviában letartóztatott magyar-román polgárok kérdését. 2009 áprilisában tartóztatták le, és azóta is fogva tartják. Itt van a nővére. Itt van a testvére, akitől most meghallgathatjuk, hogy hogy áll a helyzet, meg a szót önnek. Possibility to be here Köszönöm azt a lehetőséget, hogy eh, szólhatok az Emberi Jogi Bizottság eh, előtt. A testvérem Tuásó eh, elődet 2010-ben tartóztatták le miatt, hogy egy általagos terrorista csoport tagja volt. Azóta is fogságban van, és figyelmen hagyják azt a 36 hónapos fogadtartási időtartamot, ami már lejárt. A letartóztatása után ö, súlyosan megkínozták, orvosi ellátásra szorult, és ö, szeretett volna kapcsolatba a családjával is, illetve szükség lett volna ügyvédre és tolmácsra is. A nemzetközi jogi normák értelmében joga volt ahhoz, hogy joga volt az áltatlanság véleméhez, viszont ezt a jogát megszerték a hatóságok. In Mr. Tuaso's case was that on 21 December 2011 2011. decemberében az ENSZ önkényes fogvatartással foglalkozó munkacsoportja kiadott egy véleményt erről az esetről, amelyben kimondja, hogy Bolívia megsérti az emberi jogi egyezmény számos pontját. A jelentés azt is kiemeli, hogy Toásó urat letartóztatási parancs nélkül tartóztatták le, és éppen ezért a fogvatartása illegális. Ez a az ENSZ munkacsoport és szakértői csoport felszólítja a bolíviai kormányt, hogy azonnal engedjék el Tóásó urat. Most én azt szeretném kérni az albizottságtól, hogy támogassanak bennünket minden rendelkezésre álló eszközzel, hogy testvérem jogait betartsák, független tárgyalást kaphasson Bolíviában, és az egész ügyet függetlenül kivizsgálhassák. Emellett a bizottság tagjaitól azt kérném, hogy egy sürgősségi indítványt, egy sürgősségi állásfoglalást is fogadjanak el az ügyjel kapcsolatban. Köszönöm. És mint ahogy ön is tudja, az egyik módszerünk az az, hogy felvetjük ezt a problémát, és továbbítjuk az ügyet a bolíviai EU delegációnak, hogy kövessék nyomon, ami pedig a sürgősségi indítványokat illeti, az a frakciókra tartozik, de nyilván akkor lesz egy indítvány, és aztán meglátjuk, hogy lesz-e belőle a következő júliusi Strasburgi ülésszakon egy sürgősségi indítvány, de mindenképpen az ön testvérének a helyzete napirenden marad. Az elnöki közlendők között még meg kell említenem azt, hogy június 12-én eh, Eston eh, a gyülekezési szabadságról adott ki egy nyilatkozatot Oroszországgal kapcsolatban, és eh, aggodalmat fejezte ki, amiatt, hogy egy új gyülekezési törvényt fogadtak el Oroszországban, amely korlátozza a gyülekezési jogot, és erőteljesen megnöveli az engedetlenség esetén járó büntetéseket. Alexei Navalnyi és egyéb ellenzéki eh, figurák, eh, úgy mint Budáltov, Szergei Budáltov zaklatása az elmúlt hetekben is folytatódott ezzel, gyakorlatilag végére értem az elnöki közlendőknek, és azt gondolom, hogy eh, most már itt van mindenki ahhoz, hogy megkezdhessük a meghallgatást Kínával kapcsolatban. Kérem, hogy jelezzék, hogy valóban itt vannak-e, hol vannak. Okay. So, uh, while they are coming up, I just remind you that we... Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a rendszeres EU-Kína emberjogi párbeszéd utolsó fordulójára május 29-én került sor. Ez egy nem nyilvános párbeszéd volt, és ezen ülés előtt volt egy ülésünk az külügyi szolgálattal, ahol beszámoltak erről a párbeszédről, és a zárt ülésen elhangzottakról nem is tudok és nem is akarok beszámolni, viszont most a szakértőkkel tartjuk meg a szakértői a nyilvános ülésünket, és itt lehetőség van arra, hogy beszéljünk a jelenlegi emberjogi helyzetről Kínában különböző perspektívából. Az Európai Parlament állandóan foglalkozik az emberi helyzettel Kínában, és ahogyan tudják, a múlt héten elfogadtunk egy állásrólást Tibetről, amiatt, hogy egyre inkább terjed az önfelgyújtás Tibetben. Felkértük Kínát arra, hogy tartsák tiszteletben a Tibet kulturális nyelvi autonómiáját, és itt van köz, körünkben Mary Bet asszony, aki a Kína, nemzetközi Tibettel foglalkozó kampány felelőse, és megadom neki a szót. Tehát itt van körülbelül Mary Beth Marki, és eh, ahogy mondtam, az emberi jogokkal szeretnék itt foglalkozni, de gondolnunk kell arra is, hogy ezt a kérdést nem lehet elszakítani a többi EU politikától, amit Kínával folytatunk. Ezért ezt mindig is figyelembe kell vennünk akkor, amikor az AFED-ban vagy bárhol máshol meghallgatást tartunk, vagy amikor beszélünk a kereskedelmi kérdésekről, mert ez is kötődik az emberi kérdésekhez. Perhaps the, the content of the, the matter. Először is Hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten a kínai kormány közreadta a második emberi jogi akciótervét 2012-15 közöttre, és ennek során hangsúlyozták azt, hogy a, munka a foglalkoztatást kívánják javítani, az egészségügyi ellátást, illetve a lakhatást, tehát ez már egyfajta pozitív fejlődésként fogható fel, mert hogyha megvizsgáljuk a többi kérdést, a klasszikus emberi jogi pontokat, akkor azt látjuk, hogy nem annyira jó a helyzet. Itt vannak körünkben a szakértők, akik különböző kérdésekről fognak beszélni. Itt van Szúgyutom asszony, aki újságíró. On the human rights situation in China. És ő fog beszélni a emberi jogi helyzetről, és újságíróként elhagyta Kínát, most már Németországban él, és a Deutsche Welle kínai adásának dolgozik. Ezen kívül lesz egy videóüzenet Wangsheng úrtól. Ő Szaharov díjazott volt 96-ban, és nagyon is aktív emberi jogi aktivista és már 70-es évek óta foglalkozik az emberi jogokkal Kínában. Sophie Richardson eh, asszony is van körünkben, mint az elmúlt alkalommal a Human Rights Watch-tól. Eh, a Human Rights Watch-on belül a Kínával foglalkozó igazgató ő. Nagyon sokat tesz a szervezetük eh, Kínáért, és ezt bemutatták akkor is, amikor elkészítették a legutóbbi jelentésüket És itt ebben a jelentésben arról beszélnek, hogy a városi rendfenntartó szervek milyen visszaéléseket követnek el. Ezen és természetesen itt van a külügyi szolgálat képviselője és Így most akkor megadom a szót. Szújjötton asszonynak a szó. Köszönöm szépen. Emberi jogi aktivista vagyok Kínából, és szeretném elmondani azt, hogy a kínai hatóságok elnyomják az aktivistákat, és szeretném elmondani, hogy mit gondolnak az emberi jogi aktivisták, és szeretném elmondani azt, hogy nem vagyok itt egyedül. Azután, hogy megkívott az Európai Parlament engem ide, beszéltem emberi jogi aktivistákkal, Magyarországon Csengel, Hugheddel és más ügyvédekkel is, illetve újságírókkal is. Az ő tapasztalataik Kínában nagyon is jól példázzák azt, hogy mi történik Kínában. Szeretném az Európai Parlamentet, illetve az emberi jogi szervezeteket felszólítani arra, hogy sokkal jobban eh, koncentrálják az, az emberi jogaktivisták a Kínában. Szeretnék néhány szót szólni a kínai helyzetről. A Csinkon Chen eh, eset egyértelmű eset volt, amely megmutatta azt, hogy az emberi jogi aktivistákat milyen mértékben nyomják el. 2008-ban Eugene Town úrnak volt egy ülése a központi bizottsággal, és ennek során készült egy jelentés. Az emberi jogi szervezetek, illetve e, az ügyvédnek emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, őket e, támadják a e, Kínában. Nagyon sok olyan ügyvéd van, akit titokban fogva tartottak több mint tíz napon át, Galcsisán ügyvédet például, és volt egy olyan, aki petíciót nyújtott be, de az ő ügyvédjét is letartóztatta a kormány, és már harmadszorra történt ez meg. Szóval Jean Dijin Colin, Uweba és a többiek figyelmeztetésben részesültek a kormány részéről. Június 5-én egy ügyvédet letartóztattak a rendőrség által titokban, és több mint 30 órán át tartották fogva. Ezek az ügyvédek, akik az igazságszolgáltatásban dolgoznak, ők nem tudták magukat védeni a bíróság előtt. Hugia úr szerette volna meglátogatni Schengen úr családját, viszont őt is kifaggatta a kormány, a, több mint, illetve a rendőrség több mint 11 órán át. A digitális korszak másként gondolkodói, mert egy újabb fajta csoportot képviselnek, ők weboldalakon keresztül próbálják megszervezni magukat, az év januárjában több mint 460 kényes szót adott közre a kormány, amit ennek tekintenek. Volt, akit letartóztattak, és több mint 18 napon át tartottak fogva, és a szabadon bocsátása után sem lehet igazán szabad, mert kamerákkal követik tevékenységét. A Chaoyangi pekingi bíróságon fogták perbe, nem tudjuk még, hogy mi lesz az ítélet, de ez a személy nem tudott elmenni a perére sem, tehát igazából ez egy ö, ö, igazi botrányos dolog, hogy ezt szeretnénk tudni, szeretnénk eh, tudni, hogy mi történik, hát akkor el lehet mondani, hogy igazi kriminalitás folyik, ez az igazság Kínában. Az újságírókat ellenségnek tekinti a kormány, a legjobb barátom egy híres újságíró, sokat írt sok tényfeltáró cikket írt a társadalomról, a Tibetről, most viszont arra kényszerítették, hogy hagyja el Kínát, Németországban kell élnie. Van egy másik barátom is, aki emberi jogi díjban részesült Franciaországban, viszont most Hongkongban tartózkodik. Nem engedték belépni Kínába, mert emberi jogokat védett. Jó magam is emberi jogi aktivista vagyok, és nem tudok visszatérni a hazámba. Csak távolról szemlélhetjük hazánkat. Zsabó miután megkapta a Nobel-díjat, a Jászmin forradalom és terjedt Kínában, Három évvel ezelőtt a rendőrség eh, megjelent az otthonomnál, Volt egy barátom, aki megpróbált segíteni nekem akkor, amikor a rendőrség megjelent nálam, viszont őt letartóztatták 2011-ben, és börtönbüntetésre ítélték. 2011 óta több száz emberi jogi aktivistát tartóztattak le, vagy tartottak titokban fogva. Chen Juifu aki is hosszas börtönbüntetést kaptak. Remélem, hogy a kínai aktivisták továbbra is folytatják a harcot azért, hogy megváltozzon a helyzet Kínában, és remélem, hogy a világ, beleértve Európát, és eh, segítőkezet fog majd nyújtani, és támogatja majd az aktivistákat Kínában. Ezek az aktivisták ugyanis Kínában azt a fajta őszintességet, melegséget képviselik, ami jellemző a kínaiakra. Sajnos ezt próbálja nyomni a kínai kormány, de ne felejtsük el, hogy eh, fenntartják azokat, a, megpróbálják fenntartani azokat az értékeket, ezek az emberi aktivisták, amelyek fontosak számunkra. Ezért reméljük azt, hogy az Európai Parlament, mint pedig az európai barátaink nem fognak fejet hajtani Kína hatalma előtt, és segítő kezet fognak nyújtani azon aktivisták számára, akik szenvednek Kínában. Szeretnék köszönetet mondani azért a támogatásért, amit az aktivistáknak nyújtanak Kínában, és Cheng van, Chen ügyvéd úr is, ez a vak ügyvéd úr, aki sikerült végül jutni az usa Also for making a strong... Köszönöm uh, Suyu Tong asszonynak, aki a beszédében megemlékezett a többi emberi jogvédőről is. Most pedig egy videó üzenet következik, rövid, Wai Ying Reméljük, hogy működik. Örülünk annak, hogy eh, Wai Ying-sheng és a parlament már évek óta együttműködik, és eh, nem veszítettük el egymást. Wai Ying-sheng itt van eh, november, itt volt már novemberben, ő nagy, nagyon szókimondó a kínai emberi jogokkal kapcsolatban, és a Vaingseng alapítvány révén, amely az Egyesült Államokban működik, támogatja a kínai demokratizálódási folyamatot. Ez A helyzet most Kínában úgy néz ki, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik a médiára Kínában. Cenzúra mindig is létezett Kínában, de az egyre rosszabb, egyre súlyosabb lett. Itt nem csak a kínai média kerül a cenzorok keresztjébe, hanem a nyugati eh, újságírók is, aminek következtében a 70-es évekbe tér vissza a tájékoztatás, emellett hadat üzent a kínai kormány az internetnek is, szűri a kulcs szavakat például, és több százezer embert alkalmaz annak érdekében, hogy cenzúrázzanak minden olyasmit, ami az interneten eh, megjelenik, és a kínai kommunista pártra nézve kedvezőtlen a személyes eh, leveles, internetes leveles ládákat is eh, átkutatják. A cenzúra növekszik tehát Kínában. Kína stabil stabilitás politikájára törekszik. Ennek része az, hogy tisztázatlan státuszú emberek segítkeznek a rendőrségnek a rendfenntartásban. Az emberi jogi jogászok közül sokat ért támadás a kormány részéről, vagy tiltották el őket ügyvédi tevékenységtől. Szintén probléma még a jogrendszer, a büntető jogrendszer megváltoztatása, amely a kommunista párt ellenőrzése alatt áll. Elég elterjedt a kényszervallatás, illetve a bizonyítékok meghamisítása Kínában. Li Trang ügyvéd ellen például mindenfajta technikai eszközt bevetettek, és az emberi jogokat megpróbálják kriminalizálni. Emellett a közelmúltban legalizálták a korábban illegális módszereket, megint csak a stabilitás fenntartásának indokával, Történtek például illegális letartóztatások, amelyeket aztán később legálisan nyilvánítottak, és az illegális fogvatartás is folytatódik, amely egy összességében egy fasiszta bűnöző politikának tekinthető Kínában. A kínai emberi jogi helyzet rendkívül súlyos. Nem csak azt látjuk, hogy mindent elönt a, büntet, a bűnözés, hanem visszatért a kulturális forradalom is náci fasiszta köntösben. A rövidtávú politika fenntartása Kínában nagyon komoly emberi jogi válsághoz fog vezetni. Köszönöm. Thank you for the uh, statement and I hope you could follow. Köszönjük, remélem mindenki tudta ezt követni. Sophie richards ennek adom meg a szót. Parancsoljon, Sophie. Köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Először is köszönettel tartozom a parlament tagjének, akik ilyen határozottan és következetesen védik az emberi Kínában. Először is szólnék pár szót azokról a tendenciákról, amelyeket mi tapasztalunk. Kezdeném azzal az aggasztó helyzettel, hogy a biztonsági erők eh, a stabilitás fenntartása jelszó alatt egyre eh, több embert alkalmaznak. Az apparátus már az olimpia előtt elkezdett eh, nőni. Tavaly csúcsosodott ez ki, főként az erre fordított összegek számítanak jelentősnek, elsősorban a szervezet ellenzék ellen irányzó ez. Az emberjogi aktivisták elleni fellépés eh, egyre határozottabb. A, például a helyzete jogilag nem tisztázott, ez nem átlátható, eh, illetve egyenruhás egyenruhában múlt emberek is, akik látszólag nem tagjai semmilyen ilyen erőnek is erőszakosan lépnek fel. Nagyon érdekes ez a, a vita, de például de például a fiatalkorúak elleni igazságügyi fellépés igen furcsán alakul, akár 6 hónapig is fogva lehet valakit tartani, a nemzetközi normáktól inkább távolodik kéne, mint hogy közeledne. Egyéb új törvények, például a mentál egészségügyre vonatkozó, egészségre vonatkozó törvény el nem fogadása azt mutatja, hogy az elkövetkezendő években nem várható ez, mint hogyha jegelték volna ezeket az ügyeket. azokat a jogászokat, akik kényes ügyeket vállaltak, ügyvédeket kizárták a, az ügyvédi kamarából, és általában az elszámoltathatóság teljes hiányáról számolhatok be. Tibetben és Xinjiangban nagyon ijesztő a helyzet. Például a kommunikáció, a mozgás korlátozása, elképesztő számú katonát vonultattak fel a tibeti fensíkon. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ezekben a régiókban nem aggasztó, aggasztó a helyzet, és ezen problémák jelenlegéről egyáltalán nem folyik vita. Az első és második eh, emberjogi cselekvési terv eh, egyáltalán nem őszintén gondolja az emberi jogok komolyan vételét. Gyakorlatilag üres ígéretekről beszélhetünk. Már most sem tartják be ezeket, és a cselekvési terv eh, a fontos kérdésekkel nem foglalkozik, például az LGBT jogokkal. A második emberi cselekvési terv első látásra olyan, mintha még visszalépés is lenne, visszalépés jelentene, hiszen megpróbálja minősíteni az emberi jogok normájának egyetemességét, azt mondja, hogy a nemzeti feltételekhez kell ezeket alkalmazni. Ugyanakkor a pozitív oldalon kell, hogy mondjam, legalábbis papíron az emberi jogok védelmét eh, nagyobb szinten eh, vállalták, például az alkotmánymódosítás, legutóbbi alkotmánymódosításban, ugyanakkor a belföldi aktivisták számának a növekedése és általában a tudatosság eh, javulása. A szociális média, az internet lehetővé teszi, hogy erről beszéljenek Például az, hogy az állítólag öngyilkosok, eh, állítólagos öngyilkosságot elkövetőket tulajdonképpen meggyilkolták. Nagyon fontos, hogy tartom azt, hogy egyre fontosabb a kínaiak számára, hogy a kormány eh, alkalmazottainak az eh, viselkedését vizsgálják, hogy elszámoltatás, elszámoltatassák ezeket az embereket. Szólnék pár szót arról, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul Kínához. A kínai kormány nem emberi jogokra vonatkozó nemzetközi beavatkozást nem nézi jó szemmel. Egész egyszerűen rossz hiszeműen jár el a kínai kormány ezügyben. Ugyanakkor Eston ő és Edőr nagykövet úr illetve a brüsszeli pekingi szakértők, illetve a tagállamok határozottan fogalmaznak a kínai emberjogi helyzetek kapcsolatban. Ugyanakkor a retorika nem következetes, nem elvszerű. Például Herman von Rompuy és José Manuel Barroso nem megfelelő retorikát használ, ami bizony aláássa a korábban említett erőfeszítéseket, és így nem tudunk következetesen fellépni. Csak nézzük meg, hogy a két úriember milyen nyelvezetet használ, amikor Kínáról beszél, Kínával beszél. Nem következetesek, nem határozottak, nem fogalmaznak egyértelműen az emberekre, az egyénekre nem hivatkoznak, a negatív fejleményekre, konkrét visszaélésekre nem utalnak, nem követelik a fogvatartottak szabadon bocsátását, és a szolidaritásnak nem találjuk nyomát sem. Ez szégyen teljes, ez nem mehet így. Úgy védjük, hogy például a Hillary Clinton által használt retorika elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékony legyen fellépésünk. A kínai kormány gyakorlatilag emberjogi párbeszédben figyelme kívül hagyja az unió véleményét, sokat mond, ennek meg lesz az ára, ennek az eredménye az, hogy szervezetlennek és gyengének tűnik emberjogi kérdésekben az Európai Unió, más kérdésekben is. Az Uniónak egyre inkább azzal kellene fogalmaznia, hogy az emberjogi aktivistákhoz hogyan viszonyul, hiszen ők fontosak, akikről nem szabad megfeledkezni. Az Uniónak azt kell felismernie, hogy van ráhatása erre a kérdésre, hiszen nagyobb gazdasági partnerek kínálnak, mint, a, mint a Amerika. Mindenkit védeni kell, főként akkor, amikor a kínai kormány az egyes tagállamok ellen próbál fellépni. Mit tehet jobban az Európai Unió? Lenne pár ajánlásom. Például egy külön megbízott kinevezése jó lenne az vezető uniós hivatalnokoknak eh, egy nyelvet kellene beszélniük. Eh, ugyanakkor eh, fontos, hogy ne, túl pozitívan az emberi helyzetről ne beszéljenek, <clears throat> hiszen a különböző kormányzati hivatalnokok gyakran túl pozitívan beszélnek a helyzetről, hogyha összehasonlítanánk, hogy melyik országok vezetik a listát, akkor a, a Európa vezetné a listát. Egész egyszerűen arra használják ezt, a kínai fél arra használja ezt, hogy ezzel bizonyítsák a, az emberi helyzet javulását, amikor az uniós hivatalnak azt mondják, hogy javult a helyzet. Ahhoz, hogy valóban hasznos legyen a párbeszéd, kellenek eh, referenciaértékek, hogy eh, mit jelent az, hogy javul a helyzet, és átláthatónak kell lennie az emberi párbeszédnek. A parlamentet arra kértük, hogy a kínai emberi helyzetről egy teljes értékű állásfoglalást fogadjon el, és azt is szeretném, hogyha az EU eh, külügyi bizottságát, nyilván a hölgy a külügyi tanácsra gondol, szólítsa fel a parlament arra, hogy egyértelmű és közös üzenetet tolmácsoljon a kínai fél irányába az emberi jogokkal kapcsolatban. Az ember jogi kérdésekben arra számítanak, hogy majd nem vetik fel az emberi jogokat. Más kormányokkal az uniós hivatalnokok számos fajta példát felvetnek és hogyha megnézzük, hogy Kínával szemben hogyan alakul, akkor látjuk, hogy a választásokról, illetve azok hiányáról szinte senki nem beszél. Az emberjogi diplomáciában nagyon más a retorika Kínával szemben, mint más országokkal szemben. Nagyon nehéz azt megmondani, hogy mi a következménye annak, hogyha magas szinten nem lép fel az Európai Unió, de az, hogy Európa két első számú vezetője nem egyértelműen fogalmaz ez ügyben, amikor Kínában az értelmiségeket, az aktivistákat, a jogászokat üldözik, ez elképzelhetetlen, elfogadhatatlan. Ambiciózusabbnak kell lennie Európának hiszen a fogvatartottak eltűntek, sorsa nem hagyhat senkit sem. Én tetlenül köszönöm. Thank you, Sophie Richardson, and thank you also for... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy eh, nagyon pontosan beszámolt arról, hogy az EU hogyan eh, tudna még jobban koncentrálni az eh, emberi jogi témákra a kínai hatóságokkal szemben. Elmondta ezt ön is, és ön is korábban, hogy egyre inkább nagyobb az ennállás, többször használják a szociális, a közösségi oldalakat, hogy beszámoljanak a gondokról. A parlamentben a szakbizottságunk előkészít egy jelentést az információs és kommunikációs technológiák csak Kína kapcsán, hanem általánosságban is, mert eh, a technológiának az esélye, illetve problémái egy eléggé fontosak számunkra a különböző országok tekintetében, így Kínával kapcsolatban is. Most pedig szeretném megadni a szót Maribeth Markinak, hogy eh, számoljon be nekünk arról, hogy mi a helyzet Tibetben. Elfogadtunk egy állásfoglalást is, ha lehetne, akkor röviden és tömören. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak engem a International Campaign for Tibet nevében. Mindenképpen szeretném megköszönni az múlt héten elfogadott állásrólásukat. Nagyon is időszerű és erős volt ez az Európai Parlament részéről. Nagyon fontos az a, az álláspont, amit az Európai Parlament képvisel, és az, amit Eston főképviselő aztán sem a Tibettel kapcsolatban olyan fontos volt. Plusz információkra, plusz lehetőségre van szükség azért, hogy be lehessen számolni a és súlyos helyzetről, illetve arról, hogy a kínai kormány nem képes felelősségteljesen felépni és konstruktívan hozzá járulni a megoldáshoz, a párbeszédhez, és nem pedig erő gyakorlásra lenne szükség. Persze az EU-kínai párbeszéd során vannak korlátozások, de szeretnénk, hogyha az EU emberi jogi képviselője sokkal gyakrabban tudna beszámolni a tibeti emberi jogi problémákról. Úgy tűnik, hogy mindenképpen szükség van a tibetiek támogatására, és az megfelelő válaszokra van szükség a különböző politikák, programok tekintetében. Reméljük, hogy az Európai Unió kihasználja az emberi jogi költségvetési lehetőségeit, hogy a tibetieket támogathatni tudja, illetve hogy kifejlesztenek olyan alapokat, amelyekkel a tibeti közösségek igényeinek tudnak megfelelni, például a menekülteknek. El kell mondani azt, hogy senki nem várja azt, hogy 50 évvel a Dalai Láma menekülése után további tibeti menekülnek érkeznének Tibetből, de mindenképpen gondoskodni kell az ő jólétükről, illetve az ott élőkről is. A Tibeten belüli helyzet nagyon kritikus, nagyon nagyok a feszültségek, egyre erősebbek a biztonsági elő, egyre erősebb biztonsági jelenlét, a kínaiak brutálisak, és a legutóbbi esetekről Sophie richards beszámolt már, de megemlíteném azt, hogy a tibeti fővárosban nem engedtek be tibetieteket hotelekbe, nem engedték őket, hogy bizonyos tibeti templomokat meglátogassanak. Ez eléggé uh, megalázó számukra. Volt egy olyan tibeti tizenéves, aki három kínai gyermekkel jött biciklizett, és ezt a tibeti gyermeket megállították, míg a kínai gyerekek tovább haladhattak. Tehát a saját országokban diszkrimináljuk őket, tehát egyfajta nemzeti terrorizmus folyik. Temdintár úr, egy ismert csinkhái személy, felgyújtotta magát, és így már 39-re megkerült azok száma, akik 2009. februárja óta felgyújtották magukat. Ezek a súlyos cselekedetek a legjobban kifejezés, legnagyobb kifejezése annak, hogy mennyire elnyomó a rendszer, és nem igazán enged ez a rendszer semmilyen önkifejezést. megpróbálnak valamilyen fajta választ adni a tibetiek az elnyomásra, és tudnunk kell azt nekünk, hogy mi történik Tibetben. Látható az, hogy Kelet-Nabában, illetve Leszában nagyon erős a biztonsági jelenlét. A 39 önfelgyújtás főként Kelet-Tibet, eh, eh, illetve tibeti fensíkon történt. A 2008-as tiltakozás eh, után patrióta oktatást vezettek be, növelték a felügyeletet, több száz ezer embert költöztettek ki a vidékről különböző városi épületekben. Kulturális elnyomást alkalmaz Kína rendszeres jelleggel, Tibetben, és olyan súlyos módon, hogy ez már kulturális népírtásnak tekinthető. Ez a legutóbbi eredménye annak a jelentésnek, amely a, az a cím, hogy 60 év kínai uralom alatt. A tibeti kultúra fő elemeit próbálják szétrombolni a kínaiak. A kínai hatóságok nem csak, hogy nem tudták megvédeni a tibetiek érdekeit, a nemzetközi jog értelmében, hanem még lábbal is tiporják ezeket a jogokat. Be, a közösségen belüli feszültségek is létrejöttek a kínaiak és a tibetiek között. Nem ez a célja ennek a két közösségnek, mint van egyfajta kölcsönösen előnyös út mindannyiuk számára, viszont ehhez az kell, hogy a kínaiak újra értékeljék szerepüket Tibetben. A nemzetközi közösségnek kötelezettsége van abban, hogy szerepet játszon, hogy javítsa a helyzetet, és megpróbálja a helyzetet egy más ö, szakaszra állítani. Pozitív ö, változásra van szükség, viszont határozottan kell fellépni, és az egyetemes kötelezettség értelmében, és meg kell védeni így az emberi jogokat minden egyes egyén esetében, és Sophie nagyon jól mondta azt, hogy mik lehetnek az első lépések, és köszönöm szépen, hogy beszélhettem itt. You, and thank you also for particular at the beginning. Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy elmondta azt, hogy az Európai Uniónak, a parlamentnek mit kellene tennie. Mindannyian hallhatták a képviselők véleményét. Kingo vagy Fabrici asszony van-e itt a külügyszolgált részéről? Fabrici asszony. Köszönöm, köszönöm az érdekes beszámolókat. Örülök, hogy itt lehetek ma a közszolgálat nevében az embriók kérdésé Kínában témában, amely kérdéskör egyébként az EU-Kína eh, emberjogi párbeszédben május 29-én is felmerült, ezért én elsősorban az itt megtárgyalt kérdésekről szólnék. Először is hangsúlyoznám, hogy az Unió számára mennyire fontos az, hogy az emberjogi kérdéseket Kínával tárgyaljuk az emberjogi párbeszéd keretében. Szerintünk ez az EU-Kína kapcsolatok szerves részét képezzi. Az átfogó stratégiai partnerség egyébben az Unió úgy véli, hogy nagyon fontos az eszmecsere ilyen átfogó kérdésekben, még akkor is, hogyha nem feltétlenül értünk egyet minden ilyen ügyben. Közös kihívásaink vannak az emberi jogok tiszteletben tartása terén, a közvélemény Európában szorosan figyeli a kínai emberjogi helyzetet, persze máshol is, nem csak Kínában, akár csak a saját házuk táján. Ez az emberjogi párbeszéd mindkét fél számára lehetőséget nyújt, hogy a pozitív és negatív példákról beszéljünk, hogy közös megközelítést és megoldást keresünk a nemzetközi kihívások kezelése érdekében. Az elmúlt három évtizedben az emberjogi helyzet sokat fejlődött és változott a szociális és gazdasági jogok tekintetében, ugyanakkor romlott is a helyzet bizonyos területeken, főként a múlt év eleje óta. Very committed to working with China to promote... Mi azonban szeretnénk, hogyha javulna a helyzet, ebben segíteni kívánunk Kínának. Ennek az eszmecsere, a párbeszéd képezheti alapját, ugyanakkor vannak komoly aggodalmaink. A mai nap az pont tárgyat kérdések közül kiragadnék egy párat. Um, Sue, of course, gave a very interesting... Sue roppant érdekes beszámolót tartott az emberjogi aktivisták kérdéséről. Aggodalomra ad okot az emberjogi aktivisták helyzetének romlása tavaly éveleje óta. Ezt felvetettük a párbeszéd során Kínával a szólásszabadság, a gyülekezési jog, a vallásszabadság, a mm, jogi szakma e, és jogvédelem kérdéseivel kapcsolatban, és ebben a kontextusban egyes eseteket is felvillantottunk, amelyek aggodalomra adnak okot. A jogászok megfélemlítése folyik, például egyes, e, e, illetve a házi őrizet is sem eh, ritka. Felszólítottuk a kínai szerveket, hatóságokat arra, hogy eh, hagyják, hogy a kínai jogászok eh, zaklatás nélkül végezhessék munkájukat. Itt a tisztességes bírósági eljárás nemzetközi normáit kell szem előtt tartani, illetve a fogvatartottak alapvető jogait. A szólásszabadság, illetve a gyülekezés szabadság kapcsán az Unió üdvözli azt a tényt, hogy az internet, az úgynevezett okos telefonok elterjedése a szólásszabadság javulásához hozzájárul, a civil társadalom vibránsá válását tette lehetővé. Szólásszabadság a gazdasági kulturális fejlődés elengedhetetlen előfeltétele tavaly február óta azonban újságírók, bloggerek nagy számban kerültek letartóztatásra, illetve állambiztonsági okokból különböző vádakkal élték őket, azzal, hogy az állam biztonságát veszélyeztették. Nagyon komoly ítéleteket szabtak ki szólásszabadsági ügyekben. A civil szervezetek minden társadalomban pozitív szerepet játszhatnak, ezért az EU Kína polgárok közötti csereprogramokat támogatjuk, hogy EU és Kína között hidakat építsünk, ez a harmadik pillére a stratégiai kapcsolatrendszerünknek. We are very concerned in this context that a number of European jó néhány európai civil szervezet, amely jó kapcsolatot alakított ki kínai civil szervezetekkel, egyre nehezebben tudnak pénzt juttatni kínai partnereikhez tavaly óta ezt árgus szemekkel figyeljük, hogy hogyan alakul ez a helyzet. Az EU-Kína párbeszéden hosszasan beszéltünk a büntető eljárás jogi e, törvény módosításáról. Jó néhány ponton módosították ezt a, a, a, a büntető eljárást, és a 73-as e, cikk például az otthoni megfigyelés lehetővé teszi, hogy akár hat hónapon keresztül meg nem nevezett helyen valakit fogva tartsanak anélkül, hogy érintkezhetne bárkivel. Ez, ez az ICCPR normáival összeegyeztethetetlen illetve az állam biztonságának veszélyeztetése egy nagyon általános klauzulának tűnik, nagyon általános vált fajtának tűnik, ez is aggasztó. A házi őrizettel kapcsolatban korábban a kínai fél azt mondta, hogy nem létezik a kínai jog szerint ilyesmi. Ugyanakkor több esetről tudunk, Falun Gong esetekkel kapcsolatban, akit ezzel vádolnak falunkon valláshoz tartozása, a magáncellába a zárás teljesen elterjedt. Szeretnénk, felkértük a kínai felet, hogy a BTK módosítását tisztezek, hogy a pszichiátriai kezelés milyen esetekben alkalmazható. Tibettel kapcsolatban is hosszasan soroltuk aggodalmainkat, ahogy azt június 12-i beszédében a főképviselő asszony felsorolta, a Xinjianggal kapcsolatban úgy éreztük, hogy a helyi eh, politikák, eh, szakpolitikák kritizálása igen komoly büntetést vonz maga után, vallásszabadságról is szóltunk természetesen. A győződés miatt zaklatnak sokat, például a tibeti kolostorok, az iszlám vallás követőinek, illetve a katolikusok zaklatása is köztudottan elterjedt. Természetesen a legmagasabb szinten is napirenden tartjuk majd az emberi jogi kérdéseket az EU-Kína párbeszédben. Köszönöm. Thank you, Madame Fabrizi. Now I open the floor to colleagues. I see Mr. Obiols. Most pedig akkor a képviselők szólhatnak hozzá. Gracias a eh, Obiols. porque creo que eh, hemos aprendido cosas y... Eh, Köszönöm, szeretném megköszönni az összes hozzászólónak az itt elhangzottakat. Nagyon érdekes volt minden. Richardson asszonynak azt mondanám, hogy nagyban egyetértünk azzal, amit mondott, és ahogy kritizálta az Európai Uniót, csak egy kérdés lenne. Mi történik a falong, mi a helyzete a falongong ö, csoportnak? van-e ott folyamatos üldözés Kínában, illetve Kínán kívül, beleértve az Európai Uniót is. Mi az ön vélemény erről a helyzetről? Mr. Kilem. Kilem úr. Thank you very much and uh, for the uh, speakers. Köszönöm én is a, az itt megjelent hozzászólóknak az előadást. Az én kérdésem is a vallási mozgalmakkal kapcsolatos, a falungong, illetve keresztény csoportok lehetőségeiről. Mit szól ahhoz a vádhoz, hogy a kínai hatóságok ember, emberi szervkereskedelemre használnak fel foglyokat, megölnek embereket azért, hogy eladhassák a szerveiket, ehm, illetve a kérdésem a saját külügyi szolgálatunkhoz az az, hogy eh, tudomásunk van arról, hogy eh, egyes börtönökben kényszermunkát folytatnak, és olyan termékeket állítanak elő, amelyeket aztán az európai és amerikai piacokon eladnak. Itt evőpálcikákra gondolok, karácsonyi díszítő, díszítésekre, díszekre. Ehhez a gyakorlathoz mit szól az Európai Unió? Yeah, Madame Jiménez. Madame Jiménez. Sí, eh, muchísimas gracias también con mis colegas. Köszönöm én csak úgy, mint a kollégáim, osztjuk azokat a véleményeket, amik itt elhangzottak, és nagyon méltányoljuk ezt a lehetőséget, hogy megbeszélhetjük a tennivalókat. A Richardson asszonytól kérdezném, hogy tudné felvilágosítást adni az alábbiakról. Ez a női jogi bizottságot, illetve a polgári jogi bizottságot érdekli leginkább. Itt a szelektív abortuszok kérdéséről van szó. Az interneten széles körben elterjedt az a hír, miszerint abortuszt hajtottak végre egy 7 hónapos nőn, 7 hónapos terhes nőn, akinek nem volt elég pénze ahhoz, hogy felnevelje a gyereket, már volt egy gyereke, egy lánya, és ezt követően 7 hónapos terhesen készítettek róla abortu, csináltak neki abortuszt. Van-e ezen a területen eh, retrográd lépés Kínában a jogalkalmazásban, és tehet-e valamit az Európai Parlament eh, ezen a területen? Köszönöm. Nekem is egy kérdésem van, mondja az elnök a külügyi szolgálathoz. Követjük, nyomon követjük a kínai eseményeket, és eh, kapunk bizonyos dokumentumokat is az emberi jogok állásával kapcsolatban ez az emberi jogi párbeszéd, ez releváns-e, van -e ennek valami fajta eredménye, illetve értékelni akarják-e ezt az emberi jogi párbeszédet Kínával. Eddig évente két találkozó volt, most csak egy lesz. És az eredménye nem nagyon látható ezeknek az emberi jogi párbeszédeknek Kínában. Egyébként elég szigorú leszek a hozzászólókkal, mert kevés az időnk, de Richardson asszonynak megadom a szót, hogy eh, válaszoljon. Köszönöm. Én akkor kezdeném az elnök asszony kérdésével a párbeszédekkel kapcsolatban. Nos, úgy lehetne többek között hatékonyabbá tenni a eh, az értékelése, az emberi jogi párbeszédet, hogyha részletesebbek lennének az erről szóló leírások. Például a velem készített beszélgetés is alig jelent meg a, az írásos anyagokban. Én szeretném tudni például, hogy milyen kérdéseket akarnak felvetni Kína, Kína felé. Én nem ellenzem a párbeszédet, de hogyha ezt hasznos részévé akarjuk tenni az emberi jogi diplomáciának, akkor az csak úgy fog működni, hogyha az emberi jogi kérdésekről magasrangú EU e, tisztviselők is e, nyilatkoznak, megemlékeznek, nem lehet ezt e, le elkeríteni a többi témától, e, tehát e, egyfajta politikai súlyt kell adni az emberi jogi kérdéseknek, mert csak úgy fogják megszerezni a kínai hatóságok e, figyelmét, ami a kényszerabortuszt, kényszersterilizációt és a nemi alapon válogatott abortuszt illeti, valóban ez folytatódik, ilyen van, továbbra is működik a kötelező abortuszok politikája, az egy gyerek politika továbbra is érvényes Kínában, az erőszak azonban törvényellenes, viszonylag ritka, E, a kormányzati tisztviselők ellen eljárást indítanak, amennyiben kényszerítenek abortuszt. E, és ezt a fajta fegyelmet mindenképpen üdvözölnünk kell, e, tehát akik megsértik a hivatalos politikát, azok ellen eljárást kell indítani, és ezt üdvözölni kell. Ami pedig a nemi alapon választ válogatott Eh, abortuszt illeti, tehát a lány magzatok eh, abortálását illeti, eh, azzal kapcsolatban számos érdekes anyagra tudnám felhívni a figyelmet, amely ennek a politikának, ennek a gyakorlatnak a következményeiről szól, például a lánykereskedelem formájában. Ami pedig a szerv ami pedig a, a fogvatartást illeti, van kínzás és van önkényes fogvatartás, Emellett Falun Gong tagokat kényszerrel vittek vissza, vissza Kínába más országokból, erre is láttunk példát, általában Kelet-Ázsiából viszik vissza kényszerrel a szekta követőit. Emellett a Dél-Ázsiában működő Falun Gong műsorszóró vállalkozásokat bezáratták, például egy olyan országban is, ahol egyébként van szólásszabadság, el tudták érni a kínai hatóságok, hogy a falungonghoz kapcsolódó rádiót betiltsák. Ami a szervek, szervkereskedelmet, az állami szintű szervkereskedelmet illeti, ez azért került napirendre a közelmúltban újra, mert szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy új, van remény arra, hogy új szabályok születnek meg, ezt majd akkor hiszem, hogyha látom. Tehát szabályozni akarják ezt a kérdést, rendkívül átláthatatlan a helyzet. A kínai kormány azt állítja, hogy a kiemelt szervek eh, tulajdonosai vagy azok családtagjai engedélyt adtak a szerv eh, kivételére. Nyilván addig, amíg eh, független mechanizmus nincs, amely megnyugtatna bennünket a szervek hasznosításával kapcsolatban, addig van helye az aggodalomnak. az EU korlátozások, EU kereskedelmi korlátozások vonatkozásában pedig azt mondanám, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy egy termék hol készül, és hogy tényleg kényszermunkások, foglyok készítették-e azt a terméket ez végig monitorozni kéne az egész folyamatot, nem tudjuk ugyanis a gyártási körülményeket felügyelni, és nem tudjuk megakadályozni azt, hogy átcímkézzék a terméket.呃，我想呃，我想呃，就这个法轮功这个问题再呃说一下我的意见。A uh, uh, a Gonga kapcsolatban hadd tisztázzunk egy-két dolgot. A Tiananmeni események és a, és a Falun Gong nagyon követett, na, komoly érdeklődésre számot tartó kérdések, akár csak a, a keresztények, ugye? A Falun Gong ügyben érdekelte képviselő volt a Chachung Jong, aki aztán letartóztattak. Én most már Európában élek, és azt kell mondjam, hogy a Falun Gong képviselői nagyon jó munkát végeznek. Nem. Emberjogi aktivisták helyzetével kapcsolatban a fogvatartottakat kényszer munkára munkára kényszerítik, például az olimpiai játékok előtt az aktivistáktól személyesen hallottam, hogy napi több mint tízezer evő pálcikát kellett legyártania. Nos, ez embertelen bánás. Thank you, and finally to the EIS, please. A külszolgálat nagybecsült képviselője kíván-e reagálni a felvetett kérdésekre? Um, Igen, mindenképpen. A börtönökkel kapcsolatban, a EU-Kína párbeszéden a börtönök eh, kérdése felmerült. Az igazságügy eh, minisztertől azt hallottuk, hogy változik majd a, a kényszermunka helyzet a börtönökben. Az Európai Bizottság egy olyan csoportot hozott létre, amely azt vizsgálja, hogy a kényszer munka által előállított termékekre esetleg eh, import moratóriumot eh, vezetnénk be. A kényszerabortusszal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ez valóban aggasztó kérdés a népesség tervezési politikai és törvény ellenére igen gyakori egyes régiekban a kényszer abortusz és a kényszer sterilizáció. Olyan kérdés ez, amely ügyében többször kértünk választ, reakciót a kínai féltől, ez idáig mint hiába. az emberjogi párbeszéd hatékonyságával kapcsolatban annyit mondhatok, hogy az emberjogi párbeszéd EU Kína között számunkra nagyon fontos, mert az európai közvélemény szemére nagyon fontosnak tűnik a kínai emberjogi helyzet. Azt hiszem, hogy az érdemi párbeszéd javíthat a helyzeten, közelebb hozhatja a feleket, javíthatunk a helyzeten persze a változáshoz időre van szükség. Ugyanakkor az emberjogi párbeszéd lehetőséget ad számunkra az, hogy eh, a számunkra eh, fontos kérdéseket felvessük a kínai szervek képviselőivel. Sajnáljuk, hogy a párbeszéd második körét eh, Kína kvázi lemondta 2010-11-ben, mit tárgyaltunk a kínai félel arról, hogy hogyan lehetne a párbeszéd hatékonyságáról hatékonyságán javítani. Persze ritkábbá vált ez a párbeszéd, ugyanakkor szeretnénk, hogyha folyna, minél átfogóbb, minél gyakoribb, minél hatékonyabb lenne. Köszönöm. Thank you, and I think... Köszönjük. Azt hiszem, hogy e kérdést alaposan körbejártuk, a napi rendi pont végéhez értünk. Tehát a javaslat az, hogy az elkövetkezendő évben a követ, mindenképpen egy, egy teljes értékű elsoglást fogadjunk el, vagy legalábbis addig, amíg újra napirendre nem kerül ez a kérdés. Emberjogi szakbizottságunk Kínába egy küldöttséget szeretne küldeni Kínába decemberben. Ez nem lesz könnyű, mert várjuk a kínai nagykövet kinevezését. Novemberben változik a kommunista párt vezetése, tehát ezért gondoltuk, hogy talán ezt a pártvezetés váltás után érdemes talán elmenni. De hát megpróbáljuk ezt decemberre tető alá hozni. Köszönöm a meghívott előadóknak ezt a fontos információt. Most pedig a következő kérdésre térnénk át. Szudán, Dél-Szudán, kérem, hogy meghívott előadóink felgyanak fel ide a pulpitusra. now uh, we come to our next uh, agenda item on... Következik a következő napi rendi pontunk. Eszmecsere a jelenlegi emberjogi sértésekről Szudánban, illetve Dél-Szudánban. Az elmúlt héten elfogadtunk egy állásolást a két országgal kapcsolatban. És uh, amellett, hogy arra szólítottunk fel, hogy legyen nemzetközi határ megfigyelő misszió. Azt is kértük az állásrólásunkban, hogy védjék meg az embereket, főként a sérülékeny csoportok emberi jogait, a nőket, a gyerekekért, és akik súlyos módon megsértik az emberi jogokat, őket tegyék felelőssé. Mindkét ország számos kihívással néz szembe, és a nemrégen elfogadott 2047-es ENSZ biztonsági tanács határozat értelmében mindkét fennáll, mind, a mindenfajta fennálló kérdést a két ország között meg kell oldani, többek között az ebei határterület demilitarizációját, a fegyveres erők feltétel nélküli visszavonását a határ mindkét oldalára, illetve az olajbevételek kérdések megoldását. Ezek az összecsapások nagyon sok problémát eredményeztek, és óriási szenvedést okoztak. A civilek viselik ennek a terhét. Becslések szerint 35 ezer menekült menekült a Nílus területéről Szudánból Dél-Szudánba, ahol jelenleg 150 ezer szudáni menekült található. A szakértőinktől meghallgathatjuk most azt, hogy pontosan mi történik emberjogi szempontból ezen a területen. Szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy kaptunk egy írásos üzenetet a korábbi Szaharov díjazottunktól, Szelih Mahmud Mohamed Oszmántól, 2007-ben kapta meg a Szaharov díjat, és mivel nem tud körünkbe itt lenni ma, egy írásos üzenetet küldött nekünk, ami benne van a dokumentumaik között. Sajnálatos módon az EU szudáni és dél szudáni külön megbízottja, Marsden nagykövet nem tud ma itt lenni velünk. De kitűnő szakértők vannak itt körünkben, és szeretném önöknek bemutatni Massive Judy urat bemutatni, aki az FIDH-tól érkezett, az afrikai iroda vezetője. Itt van Erwin van der Bocht is, aki az Amnesty International afrikai programjának igazgatója, és itt van körünkben Oma Ismail, az Enough Project részéről. Az Enough Project egy washingtoni székhelyű szervezet, és eh, a, egy olyan irodának eh, a olyan irodájuk van, amely azzal foglalkozik, hogy a népírtást eh, be lehessen fejezni, és főként olyan területekkel foglalkoznak, ahol nagyon súlyos a helyzet. Kongó, Szomália és Szudán tartoznak ide. Először is Omar Ismail kapja meg a szót elsőként. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék az elnök asszonynak köszönetet mondani, illetve az önök szakbizottságának itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide. Rendkívül hálás vagyok a szudániak nevében is. Ott születtem, ott nevelkedtem, Szeretném megköszönni azt, hogy megpróbálják megvédeni az emberi jogokat. Mivel kevés időm van, ezért csak pillanat felvételeket fogok felvázolni arról, hogy milyen helyzet Szudánban. A kollégáim majd főként Dél-Szudánról, illetve az átmeneteletről fognak beszélni. Az én bemutatom egy kicsit másfajta lesz. Minden oké? Okay? Igen. a szudáni kérdésekre fogok főként koncentrálni. Van egyfajta megkülönböztetés az emberi jogi helyzet tekintetében mindkét országban. Én úgy látom, hogy nagy a különbség az emberi jogi helyzet között az ország két részében. Természetesen az emberi jogokat mindenhol figyelembe kell tartani, és bárhol is legyen, bár is kerüljön sor az emberi jogok megsértésére, az nem elfogadható, és azt orvosolni kell. A szisztematikus megsértése az emberi mindenképpen figyelmet érdemel ebből a szempontból. Szudán kormánya, a viselkedésük az már évek óta dokumentálva van, évek óta tudjuk, hogy megsértik az emberi jogokat, még délen, ez egy új ország, a problémák másfajta jellegűek. Szeretnék megvizsgálni azt, hogy mi is történik a két szudán északi felén. Azzal kezdeném, hogy a szudáni kormány továbbra is azzal foglalkozik, hogy, hogy a sérülékenyeket használja ki, a helyzet rosszabbodott, a 2004-2005-ös helyzethez képest valamelyest volt a helyzet, de még mindig megvan a fő oka a konfliktusoknak, és pontosan ezért húzódik el maga a konfliktus is. A területhez való hozzáférés egyre nehezebb az emberi jogi szervezetek számára, és a nemzetközi NGO-k sem tudnak segíteni a legtöbb területen Szudánon. Akár csak Darfurban Kordafánban, illetve Brunájban, ez azt jelentette, hogy óriási menekült hullám érzékelhető. Ezen kívül bombázásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a menekültek ne tudjanak bejutni a környező országokba. A Darfúri szörnyű helyzet a menekültáborokban megdöbbentettem a ö, világot. Van egy embargó, ami miatt nem lehet bejutni ezekre a területekre, de mindezek ellenére az Enough Project által megpróbáltuk megmutatni a világnak azt, hogy milyen szörnyű a helyzet a Nuba hegységben, műholdas technológiát alkalmaztunk, az Enough uh, Project uh, csapatja különböző helyekre látogatott el. Én személyesen a nyugati jobb határa mentem, ellátogattam az ottani menekült táborokba. Beszéltem olyanokkal, akik uh, épp akkor érkeztek Szudánból, és hallhat, hallottam arról, hogy tényleg folynak a bombázások. Jó magam is hallottam azt, hogy a határ másik oldalán tényleg folynak a bombázások. A műholdas képek alapján dokumentáltuk azt is, hogy tömegsírok is találhatóak eh, Etiansban, bár a szudáni kormány próbálja eltitkolni ezeket eh, Hartunban, és a különböző etnikai nép, népcsoportok célpontjai a biztonsági erőknek, illetve a lázadó csoportoknak. Az alapvető emberi jogokat elvileg be kívánják tartani, viszont egyértelműen megsértik ezeket, mert például elkobozzák a újságokat, nem engedik a szólásszabadságot a politikai másképp gondolkodókat bebörtönzik, illetve megkínozzák, ez teljesen jellemző a szudáni helyzetre. Rendszeresen ö, alkalmaznak a, az ellenzék részéről nem ö, erőszakos tiltakozási formákat, de őket is zaklatják ö, a kormány erői. Tehát olyan fajta szisztematikus történésekről van szó, amit Szudánban láthatunk, és ezzel foglalkoznunk kell. Például illetve az, hogy foglalkoznunk kell a nőkkel szemben erőszakkal, és a, ezt a, főként abban láthatjuk, hogy a nemi erőszakot rendszerszerűen alkalmazzák a konfliktusos területen. A kormány nem csak, hogy nem foglalkozik ezzel, de igazából a kormány maga az elkövető, és 91-ben kijelentették, hogy Szudán arab és iszlám ország, ez különböző anyomáshoz vezetett, és ez vezetett a későbbi háborúhoz is, a Dél-Szudánnal szemben. A kormánynak akkor már nem vállalt felelősséget ezekben a büntettekben. Például, hogyha egy nőt megerőszakolnak, és nem tud, és nem tud bírósághoz fordulni, mert úgysem kapna igazat, sőt azzal vádolnák, hogy ő a hibás azért, ami történt. A fogottartás, a kínzás, a politikai ellenfelek elnémítása teljesen mindennapi Szudánban nem lehet ez ellen fellebezni, vannak olyan jogok, jogszabályok, amelyek papíron megvédik az állampolgárokat, viszont a szudáni kormány ezt csak hangoztatja, de nem tesz ezért semmit. Hasonló a helyzet talán Dél-Szudánban is, erről a kollégám fog beszélni, én az időrövidsége miatt itt most abba is hagyom, de hogyha vannak kérdéseik, azokat szívesen megválaszolom. Thank you very much. Köszönjük szépen. Marcel Civiuti-nek adom meg a szót. Euh, je voulais évidemment vous remercier de m'avoir invité à... Köszönöm. Örülök, hogy beszélhetek ebben a szakbizottságban, és megragadom az alkalmat, hogy beszéljek általánosságban a dél-szudáni emberi jogi helyzetről, és felhívjam az Európai Uniót arra, hogy óvatosan és éberen járjanak el a helyzettel, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megvalósuljon a jogállam, illetve az emberi jogok védelme. Az Amnesty International-től érvező, érkező kollega majd beszélni fog utána a dél-kordofáni és a kéknílus állambeli helyzetről a dél-szudáni népesség, és azon belül a civil népesség az első áldozata ennek a konfliktusnak, amely a, ezeken a területeken zajlik. De nem akarok ezekről hosszasan beszélni, mert majd az amnestis kollega fog beszélni. Dél-Szudánban is súlyos jogsértések történnek. Ezek közül sorolnék most fel néhányat. Elsősorban a fegyveres csoportok, amelyek támadást intéznek az állam szervei ellen, és így megsértik a polgárok jogait is. A másik probléma az etnikumközi erőszak Dzsangolejben, és ezzel az jár, hogy több száz, több ezer fiatal, felfegyverzett fiatal törbe egy környékre, ott pusztít, rombol, nem erőszakot követel. További erőszak típus az SPLM kormányzó párt monopóliumára vezethető vissza. Gyakorlatilag ez a párt rátette a kezét a hatalom összes szervére, és a 20 éves civil háború összes reflexét megtartotta magának, és továbbra is úgy jár el, mint hogy a háború zajlana, önkényes fogvatartás és a népesség jogainak megtagadása szólásszabadság megtagadása. E, ezek káros gyakorlatok. E, itt az emberi jogokat éri sérelem, illetve a nők jogait éri sérelem. E, emellett probléma még a házasságon belüli erőszak a nők vonatkozásában és hasonló problémák megpróbálom egy kicsit elemezni, hogy hogyan reagálnak a hatóságok ezekre a, a, a, az erőszakos eseményekre. Az FIDH már egy ide odafigyel erre a helyzetre, és a délszudáni helyzetet, illetve az ottani jogszabályokat és joggyakorlatot elemeztük. A délszudáni alkotmány a jogok felsorolásában megfelel a nemzetközi előírásoknak. Ez a pozitívum, ami negatívum, az az, hogy tudni kell, hogy Dél-Szudán egyelőre még semmilyen nemzetközi egyezmény sem fogadott el, mintegy 50 törvényt fogadott el eddig az ő parlamentjük, ezek közül egy foglalkozik emberi jogokkal, nevezetesen a gyermekek jogaival, Emellett elfogadták még a büntető törvénykönyvet, illetve a büntető eljárási törvényt. Tehát nagyon fontos törvények hiányoznak még a sajtószabadságról, illetve a vélemény nyilvánítás szabadságáról. Nincs még törvény ebben az országban. A hatóságok egy része foglalkozik az emberi jogokkal, a külügyminisztériumon, az igazságügyminisztérium belül léteznek osztályok és emberek, akik emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, azonban nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal, és ráadásul nem is rendelkeznek megfelelő képzéssel. Emellett van egy nemzeti emberi jogi tanács, amelynek a mandátuma szintén rendkívül ambíciózus és fontos, de sajnálatos módon ennek a bizottságnak sincs meg a megfelelő költségvetése, sőt, e, éppen most felezték meg márciusban a költségvetését ennek a szervnek ami pedig az igazságszolgáltatást illeti, azt sem tudja kivonni magát abból a, az alól a tény alól, hogy 20 év e, háború ért véget a közelmúltban, e, nem tudja magát, e, e nem tudja érvényesíteni a jogot a terület, e, a teljes területén az országnak. Ez tehát egy lépéskényszert jelent a mi részünkről. Meg kell mindent tenni az emberi jogok védelme érdekében. Oda kell hatni, hogy Dél-Szudán elinduljon ezen az úton. Namíbia lehet egy példa, de láttuk Zimbabvét, Csibutit vagy Bissau Gineát. Ezek olyan országok voltak, amelyek miután a függetlenségüket kivívták, vonakodtak létrehozni az emberi jog védelemnek a különböző intézményes háttereit. Tehát ébernek kell maradnia a nemzetközi közösségnek, és oda kell figyelnie a dél-szudáni emberi jogi helyzetre. Remélhetőleg sikerül majd konszolidálni az emberi jogok helyzetét, fejlesztési programok, kapacitásépítés, és pénzügyi támogatások révén. Emellett vannak még támogatási programok, amelyek a civil társadalmat célozzák meg, és amelyeknek az egyik feladata nyilván az állami szervek ellenőrzése. Thank you very much, and also to... Köszönjük, hogy megmondta nekünk, hogy mi az EU-ban mit tudunk jobban, intenzívebben tenni. Erwin van de Markt kap szót. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony, hogy szót kaphatok és beszámolhatok a szudáni dél-szudáni helyzetről. Az Amnesty International az elmúlt évben elsősorban két területre koncentrálta a munkáját, az átmeneti területeken. Uh, Dél-Kordofán Kék Nílus uh, területén felülülő konfliktus, a másik pedig a kártumi helyzet. Elnök asszony, amióta az Európai Parlament eh, tíz napja elfogadott egy állásfoglalás, Dél-Szudánba tízezrével érkeznek a menekültek, eh, alultáplált, eh, gyakran éhező emberek érkeznek egy szegény országba. Ezzel kapcsolatban több kérdést fel kell vetni. Először is vészhelyzet van, humanitárius segítséget kell nyújtani, ez azonban nem könnyű logisztikailag sem könnyű, biztonsági nehézségek is vannak, illetve beköszöntött az esős évszak, így eh, a úton nem megközelíthető, így a, a szállítmányok nagy része eh, légi úton kell, hogy megérkezzen. Ráadásul a humanitárius segélyszervezetek számára a, a bejutás nem eh, garantált hozzáférés, nem, nem garantált az SBT eh, felkérése, felszólítása ellenére eh, a konfliktusos területeken százezrek, ezrek, tízezrek, százezrek menekültek nem részesülhetnek megfelelő humanitárius segélyben. A Kéknulisból, Kordofánból érkező menekültek védelme is felvet kérdéseket. Például a fegyveres csoportok is eh, eh, jelen vannak a menekült csoportok között. Így eh, a civil jellege ezeknek a telepeknek kérdőjeleződik meg. Szudán bombázza a közeli területeket. Dokumentált eseteknek. Így nem vagyunk ilyen. Például a fegyveres csoportok kényszerrel sorozták be, vagy kényszerítették a menekülteket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, illetve az ENSZ e, menekültügyi fő, főbiztosságát által telepített e, telepeket a védelemjavítás érdekében a határtól távolabbra helyezték, nyomást gyakorolnak a menekültekre, hogy idában maradjanak, és e, letartóztatták a, a menekültek e, egyes csoportjai, akik közül néhány az SPLA-hoz e, tartoznak állítólag, azért, mert azt mondták, hogy ezeket a telepeket már kell telepíteni a határtól. Dél-Kordofánból és a Kéknilúsból a fiatalok nagy számban távoznak, mert az konfliktusos területeken az oktatás nem biztosított, az oktatási feltételek nem biztosítottak. Így tehát gyakran ezek a fiatal korúak egyedül, családvédelem nélkül élnek nehéz helyzetben. Az EU és parlament munkáját folytatni kell, hogy napirenden tartsuk a konfliktusos területekhez való hozzáférés kérdését, ahogy azt az állásfoglalásukban tették, illetve vannak érdekében, hogy a tagállamok felfogják, hogy mennyire komoly a helyzet, különben a humanitárius eszély szükséghelyzet tovább romolhat, és elfogadhatatlan, hogy Szudán továbbra sem biztosítja a hozzáférést ezekhez a területekhez. Röviden rátérnék más ajánlásainkra is, amelyekről a tíz nap ezelőtt elfogadott állásfoglalásuk nem szólt, és amely talán hasznos lenne. Az egyik ajánlása az Amnesty Internationalnek például az, hogy a fegyverembargót terjesszük ki Darfur, Sudanról az egész országra, hiszen önkényes bombázások eh, dokumentált eseteiről eh, tudunk, eh, rengeteg áldozattal, Tudjuk, hogy milyen típusú fegyvereket használnak ehhez, ezért ezáltal ezokból kifolyólag, mivel az emberi jogi visszaélésekhez hozzájárulnak a fegyverek, ezért az SBT az ország egészére ki kellene, hogy terjessze a egyelőre csak Darfurra érvényes fegyverembargót, illetve a tagállamokat is felszólítjuk azt az ENSZ tagállamokat általában, hogy bármiféle fegyvert vagy lőszert ne szállítsanak Szudánba, mert tudjuk, hogy ez közvetlenül hozzájárul az ember jogok megsértéséhez. To highlight the importance of the upcoming Arms Trade Treaty Conference in July, where uh, a treaty will be discussed. Ez júliusban kerül majd napirendre egy ilyen szerződés tervezet, hogy a szerződésbe erős emberjogi klauzulák, záradékok épüljenek be, amely eh, az emberi jogi visszaéléseknek eh, elejét vegyük. Fontos aspektus, amit fel kell villantani, ahol önök tehetnek valamit, az, hogy a nemzetközi humanitárius eh, jogszabályok dél és Kéknulusi megsértésének kivizsgálását kell követelni. Július, tavaly júliusban az ENSZ ajánlásokat tett, de ezeket, ezekre tulajdonképpen nem tért vissza az ENSZ, BT és más nemzetközi szervezetek elég határozottan. Egyértelmű vizsgálat nem folyik, dokumentáció nincs, és a visszaéléseket büntetlenül úszhatják meg az elkövetők. Az a abiai helyzete kapcsolatban a közelmúltban voltak javult a helyzet, a biztonsági erőket déli és észak egyaránt visszavonta, ugyanakkor ez, ennek folytatódnia kell, hiszen a konfliktuskor kirabbant egy évvel ezelőtt százezrek menekültek el, remélhetőleg visszatérhetnek eh, eredeti lakóhelyükre majd sokan. Ennen ezt a visszatérést elősegíteni nagyban az, hogyha az emberi jogok tiszteletben tartását figyelemmel követnék, amelyre egyébként az ENSZ BT is döntöttem korábbiéban egy ENSZ misszió létrehozásáról döntött. Ennek kellene mandátumot adni az emberi jogi monitoringra. Sajnálatos módon erre nem került sor, azért mert Szudán nem hajlandó e, ezt jóvá hagyni. Az ENSZ főtitkár közelmúltban készült jelentése egy mondatban, egy lábjegyzetben szólt csak arról, hogy nem volt a helyzet. Szerintünk ez kevés. Nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség, az Európai Parlament itt segíthet. Végezetül a kéknírus délkordofán konfliktusa kihatással van lehet azokra, akik Kártumban élnek, laknak. A szudáni szervek egyre nagyobb benyomással reagálnak a biztonsági veszélyekre. Az SPLM vélt hogy valós tagjait letartóztatják, fogva tartják, senkivel sem érintkezhetnek, főként a Nemzeti Biztonsági Szolgálat, biztonsági szervezetek teszik ezt. Már 2011-ben elindultak ezek a retorziók, az észak-afrikai és közel-keleti események által inspirálva az ellenzékiek a, a, a diákok tüntetésbe kezdtek, ezt komolyan leverték, sokakat letartóztattak, megkínoztak. A médiára, újságírókra is lecsapnak, zaklatják őket, megfélemlítik őket, letartóztatják őket, elkoboznak tőlük fontos eszközöket bezárnak a hatóságok bizonyos kiadványokat vagy szerkesztőségeket végezetül. A tagállamok, tanács és a kormány, a szudáni kormány képviselővel ezen kérdéseket jelentősen fel kell vetni. Fontos lehet itt az is, hogy Eh, egy a Szudánnal foglalkozó független eh, szakértő mandátumát megosztabítsák. ez egyébként szeptemberben kerül majd az NSBT napirendjére. Jelenleg kapacitás eh, növelés és szakmai segítségnyújtásra terjed ki, de ha megnézve a helyzetet, erősebb, határozottabb hatáskörre van szükség, hogy rendszeresebben beszámoljon az ENSZ emberjogi tanácsnak, nem évente egyszer, hanem legalább kétszer de ez politikai szempontból eh, nem mindig megoldható, egy külön megbízott lenne az igazi megoldás, akinek valóban határozott mandátuma van arra vonatkozóan, hogy az emberjogi helyzetet figyelemmel kövesse a visszaélésekről beszámoljon. Ebben segíthetnek önök. Köszönöm. Thank you, Mr. Van der Borg, for your... Köszönjük Van der Borg úrnak ezt az előadást és az ajánlásokat is, amiket megfogalmazott. Természetesen figyelemmel kísérjük majd ezt a témát. A szerződéssel kapcsolatban lesz egy állásfoglalás Strasbourgban két hét múlva. Nem tudom, Szudán ott szerepel-e a napi renden, de majd konzultálunk a kollégákkal. Emellett konzultálunk a tagállamokkal a Kohomban és a nemzetközi testületek munkájában. És megpróbáljuk akkor fenntartani a független megfigyelők mandátumát, illetve átalakítani azt. Ahogy ön mondja, a helyzet romlik, ennek szintén ön magyarázta el sok oka van. Most megadom a szót a képviselőknek. Commission, we have with us Madame Maria Rala. Maria Rala. van még itt az ECO főigazgatóságtól, ő a Szudán csoport vezetője. Őnek is megadom a szót, hogy elmondja, hogy milyen munkát végeznek. Köszönöm, elnök asszony. Három dologról szerettem volna eredetileg beszélni, de valójában mind a háromról beszéltek már a hozzászólók, de azért elismétlem csak, hogy rámutassak arra, hogy mennyire egy srófra jár az agyunk. Ami a humanitárius Eh, hozzáférést illeti, illetve odajutás lehetőségét. Úgy tűnik, hogy valóban folyamatosan korlátozzák a Szudánba beutazás lehetőségét. Hét eh, NGO projektet zártak le a keleti tartományban a múlt héten. Emellett azt is látjuk, hogy eh, a lázadók ellenőrzése alatt álló területekre egyáltalán nem lehet bejutni emellett a bejutás elé feltételeket gördítenek, amely nem egyeztethető össze a megfigyelők részrehajlásmentességével, függetlenségével. Dél-Kordofán és Kéknélus államokban sem mozoghatnak szabadon a humanitárius szervezetek, a munkakörülmények nem megfelelőek. Emellett az is fontos, hogy ne csak a kormány ellenőrzése alatt álló területeken legyünk jelen, eh, fontos lenne ott lenni a lázadók ellenőrizte területeken is. Ami a humanitárius válságot illeti Szudánban, a legnagyobb válságjelenség a menekültek eh, kiáramlása Dél-Kordofánból és eh, kék nílus tartományból, a Unity állam és egyéb területek felé. A fogadó területek logisztikai helyzete elég síralmas nagyon nehéz humanitárius szolgáltatásokat eljuttatni a menekülteknek. Voltak bizonyos előkészületi voltak bizonyos előkészületek, és felhalmoztunk bizonyos készleteket, de az elmúlt hónapban odaérkező menekültek száma messze meghaladta az előzetes várakozásainkat. Éppen ezért az a helyzet alakult ki, hogy úgy gondoljuk, hogy ha egy járvány tör ki, akkor a nemzetközi közösség nem fog tudni időben reagálni mondjuk egy kolera járványra, mert egész egyszerűen nincs elég víz, például ivóvíz a területen az újonnan érkező menekülteknek a kolera járvány kezelésére pedig nagyon nagy mennyiségű vízre lenne szüksége, mellett a különböző eszközök, berendezések sincsenek ott a területen. Tehát nagyon aggasztó a helyzet mi a, minden esetre a pénzügyi forrásainkat a megelőzésre fordítjuk. Egy helikoptert átküldtünk ebbe a térségbe, ez a helikopter korábban máshol állomásozott. Végezetül szeretném megköszönni az Amnesty Internationalnek azt, hogy beszéltek a Szudán, Dél-Szudán határvidéken élő menekültekről. Erre mi is oda próbálunk figyelni, és teljesen egyetértek a kollega nyilatkozatával, hogy az SPLM fegyveres erői behatolnak a menekült táborokba, erőszakos cselekményeket, többek között nem erőszakot követnek el, és megakadályozzák, hogy a menekültek biztonságosabb területre menjenek át. Az ENSZ menekültügyi hatóságát támogatjuk abban, hogy alternatívákat találjon a helyzetre. Dél-Szudán kormányával is felvettük a kapcsolatot, az elnöki szinten is. Pagan Wung Kim járt áprilisban Brüsszelben, ő a külön megbízott, az ENSZ külön megbízottja a humanitárius ügyben, de sajátos módon nem sikerült előrelépést elérnünk. Ez nagyon aggasztó. Köszönöm, mielőtt megadom a szót a külügyi szolgálatnak, hadd üdvözöljem itt a vendégeinket az ugandai parlament és Dél-Szudán parlamentjének képviselőit, akik az Európai Parlamentben járnak éppen egy tanulmányúton, egy meghallgatásra toppantak be éppen, súlyos emberi jogsértésekről beszélünk éppen Dél-Szudánban, Uh, eh, a vendégek sajnos csak hallgathatják a, vendé, a, a szakértőinket, nem tehetnek fel kérdést. Kiszler úr következik eh, a külügyi szolgálattól. For giving me the floor. Köszönöm szépen elnök asszony, hogy szót adott. Hadd kezdjem azzal, hogy a külügyi szolgálat nagyon aggódik, amiatt, hogy mi lesz az állandó eh, konfliktus eredménye. Szudán kormányát nyilvánosan is felszólítottuk, de diplomáciai úton is felszólítottuk már többször, hogy adjon hozzájutást a Kék Nílus államához. A, a Gázi úr a, ellátogatott ide, és nemrégiben az EU külön megbízottja Szudán és Dél-Szudán esetében, aki ma nem tudott sajnos eljönni ide, amikor ő találkozott a szudáni külügyminiszterrel Ali Kártival a Kártumban az elmúlt vasárnap, akkor is beszéltek erről a kérdésről, és megpróbáltuk arra ösztönözni a kormányt, hogy engedjen bejutást ezekbe a, ezekre a területekre. Úgy gondoljuk, hogy Dél-Szudán és Szudán között nem lehet addig béke, amíg nem jön létre egy békés megoldás a dél illetve a kétbűnösi államban lévő konfliktusra nem lesz megoldás. A szudáni kormánynak és Szudának is együtt kell működnie. Azért, ha sikerüljön megfelelő módon rendezni a konfliktus. Az Európai Unió Szeretné, hogyha egy eh, inkluzív politikai megoldás eh, születne erre a problémára, amely eh, figyelembe veszi Szudán területi integritását is. Szeretnék néhány szót szólni az Európai Unió emberi jogi tevékenységéről Szudánban, illetve Dél-Szudánban, és valószínűleg csak ki tudom egészíteni mindazt, amit már az előttem szólók elmondtak. Szudánt illetőleg az Európai Unió stratégiája, vagy az EU azon stratégiája, hogy elérje emberi jogi célkötözéseit, az egy hosszú távú perspektívára támaszkodik, melynek értelmében jogi, illetve intézményi keretet kell kialakítani az emberi jogok megvédésére. Ez magába foglalja azt, hogy ratifikálni és végre kell hajtani a fő emberi jogi szerződéseket, és eh, előtérbe kell helyezni az emberi jogokat a nemzeti jogalkotás, illetve a és struktúrák kialakítása során. A második fontos eleme az EU szudáni emberi jogi politikájának az az, hogy erősíteni kell az egyéni emberi jogi szereplőket és intézményeket, főként azáltal, hogy támogatjuk az emberi jogi aktivistákat, illetve a civil társadalmat. Ez a fajta támogatás főként az Európai Emberi Jogi és Demokráciai Eszközön keresztül jön létre. Támogatást nyújtunk diplomáciai monitorozás során, például, vagy segítünk az emberi a perek során, illetve feltárjuk azon eseteket, amikor emberi jogot sértenek, például amikor Radio Tapanga 9 újságíróját érte emberi jogi támadás. Ha stratégia keretén belül szeretnénk létrehozni egy rendszeres párbeszédet az emberi jogokról a szudáni hatóságokkal. A delegációnk Katúnban már nagyon sokat tett azért, hogy létrehozol egy ilyenfajta emberi jogi párbeszédet a szudáni kormányjal. Sikerült valami előlépést már elérnünk, létrehoztunk egy rendszeres párbeszédet, van egy emberi jogi tanácsadói bizottság is eh, az igazságügyi minisztériumon belül. Ezen kívül szeretnénk eh, nemzetközi partnereket is eh, találni a Katunban, az emberek érdekében, különböző Európai Uniós nagykövetségeken keresztül próbálják ezt elérni, ez a folyamat jelenleg zajlik. Tekintettel az Európai Unió emberi jogi stratégiájára Dél-Szudánban, ezzel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy itt is eh, tapasztalható pozitív eh, fejlődés, például a jogi, emberi jogi keret eh, előrelépést mutat Dél-Szudánban. Törvénytervezet született már például erre vonatkozólag az átmeneti alkotmányban, és az ennek során megpróbálnak, meg, meg, megpróbálnak válaszolni a nemzetközi agályokra is, de nagyon sok problémás terület van még, amely fennáll. Az emberi jogok megsértéseire gyakran sor kerül a biztonsági erők által, de ezek nem szisztematikus jellegűek. Én ide tartozik az, hogy indokolatlanul alkalmaznak erőszakot a civilekkel szemben, a biztonsági erők nem kapnak megfelelő képzést és felszerelést, és az igazságszolgáltatás pedig alulfejlett, illetve kevés munkatársal rendelkezik. Tehát nem igazán tudnak időben választ adni az emberi jogi megsértésekre. Ezen kívül az etnikumokon belül is vannak villangások, ezek a konfliktusok gyakran természeti erőfárásokhoz kötődnek. Ugyanebben az kontextusban ki kell emelni azt, hogy nagyon gyakran rabolnak el őket gyermekeket, és ez további jellemzője ennek a konfliktusnak. Mindemellett, hogy hiányzik az infrastruktúra, a felszerelés, illetve a, a, a technológia, a telekommunikáció Dél-Szudánban, ez is gátolja a biztonsági erők azon erőfeszítését, hogy, hogy garantálják a civilek biztonságát. A másik aspektus az a kézifegyverek terjedése, amely ugyancsak hozzájárul az erőszakhoz. Tehát a civilek védelme továbbra is kihívás az ország számára. Végezetül mit tesz az EU Dél-Szudánban, hogy az emberi, jogot emberi jogi helyzetet javítani lehessen? Támogatjuk a kormány azon erőfeszítéseit, hogy a problémákat leküzdjék. Ezt támogatjuk technikailag is. Az Európai e, Unió speciális alapot hozott létre Szudán számára, és ezen alapok egy részét azokra a szektorokra szálljuk, amelyel erősíteni lehet a demokráciát, illetve a jogállamiság kialakulását. Az Európai Unió ezen kívül konfliktus kezelési, konfliktus megelőzési és békefenntartási tevékenységet is ellát. Ezen kívül a humanitárius segítségnyújtáson belül megpróbáljunk segítséget juttatni az érintett területekre. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Dél-Szudán azt kérte, hogy a katonai megállapodás tagjává válhasson, az EU és az AKC országok közötti partnerség részévé válhasson. A katonai megállapodáson belül az Európai Unió politikai párbeszédet kíván folytatni a kormányjal, és ez egyfajta prioritás számunkra. Ez, ehhez tartozik egy állandó párbeszéd az emberi jogokról a kormányjal, amelynek struktúrátnak és eh, szisztematikusnak kell lennie. Az Európai Unió támogatja a kormányt abban, hogy eh, hozzá eh, férhessen minden emberjogi nemzetközi jellegű szerződéshez. Köszönöm szépen. Very much for... Köszönjük Kiszler úr, hogy ilyen részletesen eh, beszámolt a helyzetről. Most pedig Kim Nielsen asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je tiens à remercier Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szakértőknek, akik elárasztottak bennünket az információkkal. Nagyon kevés kiegészítő kérdésem van, mert tényleg nagyon gazdag előadásokat hallottunk. Egy konkrét esetre hívták fel a figyelmet. Antifar Sharif Abdallah kövezés által halára ítélt nő esetére északon és délen is él a halálbüntetés. Kérdésem, hogy van-e ténylegesen kövezés, milyen gyakoriak a kivégzések Dél-Szudánban is, illetve Észak-Szudánban is. Amikor az ENSZ révén próbáljuk elérni, illetve a kérdésem az külügyi szolgálathoz, hogy az ENSZ-en belül próbáljuk elérni a halálbüntetés eltörés, eltörlését. Emellett ott egy élő jelenség a női nemi szervek csonkítása. Múlt héten Strasbourgban elfogadtunk egy állásfoglalást ebben a témában. Ez a gyakorlat Szudánban milyen mértékben él. Az Amnesty International képviselője beszélt különböző fegyverekről, meg tudja mondani, hogy honnan jönnek ezek a fegyverek amelyek, eh, amelyekkel ott ezt a háborús, eh, amit ezeket a eh, konfliktusokat vívják. Do not see anybody else raising any... Más nincs, aki kérdést tegyen fel. Malismához fordulok. Azt mondja, hogy elterjedt gyakorlat a tömeges erőszak. Az Afrikai Unió ezzel tud-e valamit kezdeni? Tudom, hogy van egy külön megbízottja az ENSZ főtitkának a szexuális erőszak területén, de regionális szinten van-e fórum, ahol tudnak ezzel a kérdéssel foglalkozni? Röviden talán kérem a három szakértőnket, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre, de meg kell, hogy mondjam, hogy kérem fogják rövidre. okay, thank you. Köszönöm. Talán a fegyvert transferekkel kapcsolatban, akik az elmúlt pár évben Szudánba exportáltak fegyvereket, Fehér Oroszország, az Orosz Federáció, Ukrajna és Kína általában. Dél-Kordofánban például, amit összegyűjtöttünk, kínai lőszer, akár 2010-es gyártású is, illetve kínai eredetű rakéták, kézi indítású rakéták, Sukhoi harcrepülőgépek, vadászgépek Belarusból, és a többi részlet egyébként a jelentésben megtalálható részletekben. Nagyon röviden a halálbüntetéssel kapcsolatban. Igaz, hogy 2011-ben Szudánban és Dél-Szudánban is voltak kivégzések, gyakran tisztesség, nem tisztességes eh, bírósági eljárást követően. A legmeglepőbb az, hogy mindkét esetben Szudánban és Dél-Szudánban eh, nem tisztességes bírósági eljárást követően történtek ezek. Ezen kívül csak Szomáliaban vannak kivégzések, amennyire mi tudjuk Euró- Afrikában. Tehát nagyon kevés ország maradt. Intel Fesheri Faftala évvel kapcsolatban, amikor ö, tudomást szereztünk erről, akkor azonnal fellebeztünk, és reméljük, hogy ezeket az ítéleteket megmásítják fellebbezés során a bíróságok, de ez nyilván aggodalomra hogy okot, hogy halára ítélték ezeket. Nem sok más nem mondhatok ezzel kapcsolatban. Csak egy kis kiegészítés. Jártunk a Dzsubai börtönben tavaly áprilisban. Több száz halára ítélt várja a kivégzését, nyilván borzalmas körülmények között a halálbüntetés szerepel az alkotmányban is, és a büntető törvénykönyvben is, délen is. Thank you, um, before I answer your question, if you would allow me... Mielőtt válaszolnék a kérdésre, annyit mondani kell, hogy az önök ajánlásai szinte kivétel nélkül szerepelnek itt a, az előttem fekvő dokumentumunkban. Két kollégám és beszélt arról, hogy az intézmények megerősítésére szükség van, az európai államoknak pedig az európai, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságot támogatni kell um, human rights defenders and those who are calling for democracy. Az emberjogi aktivistákat, illetve akik a Szudánban a demokráciáért és a változásért küzdenek, segíteni kell a harcukban, hiszen a tüntetőkkel szemben nagyon uh, túlságosan keményen lép fel uh, a szudáni kormányzat. és segítenünk kell azokat a férfiakat és nőket, akik a demokrácia az emberi jogok érdekében az életüket teszik kockára nap, mint nap. A a szexuális erőszakot is fegyverként fordítják a menekültek ellen konfliktusos területeken segítenünk kell. Ezeken az embereken az Afrikai Unió regionális szervezetként tudomásom szerint nem kezdett ez, ez ügyben semmit sem tett. Ugyanakkor lehet, hogy vannak olyan afrikai intézetek, egyének, akik megpróbálnak uh, valamit uh, javítani a helyzeten de azt hiszem, hogy az afrikai kormányzatoknak mindenképpen együtt kell fellépnünk annak érdekében, hogy ezt a borzas, ennek a borzasztó gyakorlatnak véget vessünk. Nem csak megerőszakolják a nőket, hanem utána egész életükben ezzel a stigmával megbélyegzettként együtt kell élniük. Olyan kérdés, amelyre az intézményeknek mindenképpen jobban oda kell figyelni. Köszönöm. It's uh, on me to thank all three of you for your excellent presentations. And... Akkor én most megköszönöm önöknek itt az előadást borzalmas dolgokkal kell foglalkoznunk de amit Szudánról és Dél-Szudánról hallottunk, az aggasztó, mert úgy tűnik, hogy tovább romlik a helyzet, amennyiben lehetséges. Megpróbálunk hozzájárulni a megoldásokhoz, rendelkezésre álló parlamenti eszközök felhasználásával. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttek, és következik a következő napi rendi pontunk. Elköszönök Önöktől előbb. Good night. Thank you. time. Thank you, merci. Thank you. So, could you all, uh, could I ask you please to leave the room or to listen carefully? Kérem, hogy uh, vagy figyeljék, tovább hallgassák a bizottság ülését, vagy hagyják el a termet. A következő napi rendi pontunk az információs és kommunikációs technológiák és az emberi jogok uh, kínai meghallgatással kezdtünk ma délután, és uh, láttuk, hogy ezt a technológiát hogy lehet használni jó célokra és rossz célokra. Most itt van Maritje Sáke, aki ennek a bizottságnak is tagja, illetve az AFET raportőre, a digitális szabadság stratégia az Európai Unió külpolitikájában. Maritje van itt, és Wagner úr van még itt, aki ismerteti velünk az Információs és Kommunikációs Technológiák és az Emberi Jogok című tanulmányát a European University Institute-tól érkezett. Először eh, Wagner úr előadását hallgatjuk meg, és mi is leülünk oda. So, uh, thank you very much and good afternoon. My name is Ben Wagner. I'm from European University. Jó napot kívánok! Ben Wagnernek hívnak, az Európai Egyetemi Intézettől érkeztem. In communications technologies and we've heard... technika és az emberi jogok kapcsolatáról fogok beszélni. Tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak világszerte a technológiai fejlemények. Én azonban más szempontból közelítenék a kérdéshez, mégpedig ahhoz, hogy hogyan lehet ez negatív, hátrányos az emberi jogok terén. Kezdjük talán az arab tavasszal. A tunéziai események hullámai még nem ültek el, a régióban, Európában sem. Próbálunk valamilyen választ kidolgozni a fejleményekre. Érdekes módon az arab tavasz eseményeit vizsgálva láthatjuk, hogy a technika szerves részét képezte az emberi visszaéléseknek, ugyanis az említett országok bármelyikében találhatunk példákat, és ezeket mindjárt felsorolom, ne aggódjanak, arra, hogy hogyan lehet visszaélni a technikával. Ugyanakkor a nemzetközi cégek, eladók európaiak és Európának kívüliek, általában európaiak is részt vesznek ebben. Pár példát hozok. Egyiptom, Szíria. Egyiptomban az internetet úgymond lekapcsolták, akár csak a mobiltelefóniát. Fontos tudni, hogy itt, itt nem csak arra beszélünk, hogy kikapcsolják a mobil központokat, hanem a segélyhívókat sem tudták eh, felhívni Kairóban a tüntetések alatt. Ez elképesztő, mert pedig a segélyhívó számokat, segélyszámokat eh, senki sem akar neki kapcsolni. Ugyanakkor, amikor az internet nem Tehát amikor az internetet kikapcsolták, akkor eh, egy e- európai cég is részt vett ebben egyértelműen, tehát van egy európai elem részvétel. Ugyanakkor Szíriában, ahol sajnálatos módon szintén véres események szemtanúi lehettünk, itt is volt egy e, megfigyelő rendszer az interneten, amely az állampolgárok kommunikációját figyelte. Ez azonban nem volt elég, egy európai konzorcium szolgáltatásait vették igénybe, amelyek még fejlettebb rendszer dolgoztak ki a szír kormány számára. És amikor erről a sajtó több helyen beszámolt erről, akkor történt csak bármi, hiszen egészen közelmúltig a szakpolitika formálók, a politika csinálók nem tudtak erről. Ugyanakkor Tunézia és Bahrein esetét vizsgálva, Tunézia különösen érdekes, mert az arab tavasz előtt ez volt egyik olyan ország, amely eh, ahol eh, a rezsim úgy gondolta, hogy az elnyomásból nem elég, ezért mindig szorítottak az elnyomáson, és az európai technológiát is el akarták használni mindenáron, olyannyira, hogy még engedményt is kaptak, hiszen például a megfigyelésre, cenzúrára használt technológiát pontosan itt a tunéziai polgárokon tudták tesztelni az európai polgárok, így olcsóáron adták a termékeiket. Hát ilyen piacokról van szó, és ilyen cégekről. Is a case where there have been... Bahrein esetében dokumentált esetek vannak arról, hogy embereket kínoztak meg azért, mert SMS-ek eh, és, és mobil hívások alapján figyelték meg eh, őket, ezek eh, világosak, tagadhatatlanok. Az európai politika vezetőkhöz is eljutott ez az információ. A kérdés az, hogy mit lehet tenni, milyen megoldás lehetne. Én az akadémia világából érkezem, a kérdés az, hogy nem az, hogy mit írunk, hanem hogy ez ügyben utána mi változik. Nos, rövid, közép és hosszú távon gondolkodhatunk. Egyes cégeknek e, európai támogatásra lehet e, szükségük, hiszen az Európai Unió vezető szerepet játszhat abban, hogy eh, ne lehessen eh, bármit eh, megtenni, ráerőltetni ezekre a távközlési cégekre. Nem azt jelenti, hogy ezek a cégek minden más emberi visszaélésben felmentést kapnak, azonban lehetővé teszi, hogy e tekintetben olyan szakpolitikákat alakítsunk ki, amelyek a helyi emberi helyzetet nem rontják tovább. Ez kapcsolódik egy másik aspektushoz, rövid távon fontos szerintem, mi szerint, hogy a unió, uniós szinten legyen egy olyan reagálási kapacitás, amely ilyen helyzetekben a fellépést lehetővé teszi, hiszen ha nem gyorsan és nem koordináltan lépünk fel, akkor az fabatkát sem ér. Egyfajta diplomáciai reakció kapacitásra van szükség, ugyanakkor szakmai szintűn is képesnek kell lennünk arra, hogy reagáljunk ilyen eh, hirtelen előállt helyzetekre, amikor a világ különböző részein lévő közösségek eh, a, például a távközléshez való jogukat élvezhessék, ahogy már elhangzott. Van egy konkrét kategória. Goodwill and preparedness to consider that exists of the worst of the worst single-use technologies, which only exists. A legrosszabb technológiák, amelyeknek az egyetlen célja az elnyomás vagy a cenzúra, ezek az emberi jogokat sértik napnál világosabban. Itt a jogalkotóknak egyértelműen meg kell, megszorításokat kell bevezetni, például a CSR, a corporate szó társadalmi, a cégek társadalmi felelősségvállalása terén lehet itt um, szigorúbb szabályokat bevezetni. Nem lehet ez igazából hatékony fellépés az ilyen technológiák esetében a CSR. Lássuk most a középtávú szakpolitikai reakciókat. Vannak az egy célt szolgáló technológiák, vannak olyan mechanizmusok, amelyek a leghatékonyabbak lehetnek, ugyanakkor a kettős felhasználású vita is folyik hogy a kettős felhasználású technológiával mihez kezdjünk. Valamilyen szabályozásra mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy rendet tegyünk ezen a téren. Fontos, hogy ne szabályozzuk túl ezeket a technológiákat, hiszen a fontos technológiákhoz az embereknek hozzá kell férniük, ugyanakkor bizonyos technológiákkal kapcsolatban egyértelműen vannak eh, problémák. Ki marad ebből a vitából hát van egy aspektus, ami a következő. Gyakran a kormányok és az emberek világszerte nem tudják, hogy a kormány, vagy a kormány egy része követeli, hogy ezek a technológiák megszülessenek, Például a process limits the desire for especially egregious. Például a titkos szolgálat megfigyelési célokra használja ezeket a technológiákat, és ez egyébként közép-hosszú távú kezdeményezés is lehet, amit azonban komolyan kell gondolnunk. Nem csak technikai szempontból legyenek ezek kommunikációs házatok, hanem normatív elvek kifejeződései is amelyeket meg kell testesíteniük, ezeknek a hálózatoknak, amelyeknek alapvetően emberi jogokra kell épülniük. Ez egy keret kialakulása. Én nem javaslom azt, hogy eh, nálam a bölcsekköve, és itt eh, a végső megoldást megtaláltam de az európai finanszírozás is bevonásra kerül ezen hálózatok létrehozásában a világ számos helyen, és fontos, hogy végig gondoljuk, hogy az európai pénzeket le lehessen olyan célra felhasználni, mert az emberi jogokat sérti. És ez nem csak közép, hanem hosszú távú stratégia részét is kell, hogy képezze. Ugyanakkor már korai ponton is ha hasznos lehet végig gondolni azt, hogy az emberi jogokat hogyan lehet a technológiai fejlesztésben figyelembe venni. Európa nem csak az egyik legnagyobb felvevőpiaca, hanem eh, előállítója is ezeknek az új technológiáknak. Az innovációs kapacitást miért ne használnánk jó célra? Az Európai Unió programjainak eh, lehetne ez is a célja. Ugyanakkor felmerül az a kérdés is, hogy olyan technológiák, amelyek célja hogy az embereket megfigyeljék, uniós forrásokból fejlesztik ki. Például a 7-es, majd a majdani 8-as keretprogram finanszírozásában részesül valaki, akkor az etikai, erkölcsi, emberjogi szempontokat is figyelembe vegyék. Végezetül alapvetően még egy korai stádiumban eh, járunk, majd többet tudunk eh, ezen technológiák eh, alakulásáról. Európai polgárként tudnunk kell többet eh, a témáról ahhoz, hogy érdemi döntést hozhassunk. Ehhez azonban úgy érzem, hogy elengedhetetlen, hogy tájékozódjunk, hiszen egyébként nem tudunk tényleg alapos döntést hozni. Azt hiszem az ajánlásokon végig szaladtunk már, zárásképpen erről azért szólnék, szerepel a dokumentumban. Az emberi jogok szempontjából az internet különösen fontos, lehet, hogy ez úgy tűnik száma, sokak számára, hogy ez csak egy, eh, egy, egy, egy, egy divatos dolog, de ez velünk marad majd az elkövetkezendő években is, ahogy Frank Ruhu eh, vélemény nyilvánítás szabadságával foglalkozó külön megbízott is említette ezt. Fontos, hogy politikai és gazdasági szempontból nagy ráhatással bír Európa. És erre fontos, hogy a változásokat mi alakítsuk, mi mozgassuk. Milyen szakpolitikai válaszokat kell kidolgozni. <clears throat> Hosszan írok erről a jelentésemben. Az egyik legfontosabb kérdés, ami itt felmerül, együttműködés a, par- a parlament tanács bizottság között, illetve a tagállamok között, fontos, hogy egységesen lépjünk fel. Egyébként ebben a kontextusban legalábbis kutatásomban a különböző interservice csoportok ugyanazt mondják, fontos, hogy mindenütt megjelenjen az, az emberi jogok szempontja. A kiberbiztonság a kibertér biztonsága terén is nagyon fontos, hogy a vita kezdeti stádiumában már megjelenjenek az erkölcsi etikai emberjogi szempontok. Ezért szeretnék mindenkit arra kérni, főként az Európai Parlamentet, hogy az érintett tagállamokkal eh, együtt biztosítsanak, eh, biztosítsák azt, hogy az embriók nem maradjanak ki ebből a vitából. Végül, de nem utolsó sorban, a cégeknek is van bizonyos fajta felelősségük, még akkor is, hogyha a legkomolyabb, legbűnösebb cégeket már megnevezték ebben a parlamentben is. Ugyanakkor meg kell azt vizsgálni, hogy a cégek pontosan mit mondanak erről, illetve um, hogy ne próbálják, mint egy fügefa lehet akarni a tevékenységük uh, igazán káros, hátrányos, emberi jogokra hátrányos részét. Köszönöm. So thank you very much, Mr. Wagner. Köszönöm szépen, Wagner úr. I will. Um, when you start... Amikor hozzáfogott a beszédéhez, akkor azt mondta az egyik diánál, hogy azok az európai cégek, amelyek disz, amelyek árleszállítást adnak bizonyos kormánynak, hogy tesztelhessék a technológiájukat, tehát ez eléggé precíz volt. El fogom ha el fogom olvasni az ön tanulmányát, akkor megtalálom-e a neveit ezeknek az európai cégeknek? Mert ezt nyomon kell követnünk. Tehát benne lesznek ezek a részletek is? Válasz bizonyára megtalálja a linkeket ezekhez a cégekhez. Tehát nagyon érdekes az, amikor megvizsgálja azok, azt, hogy kik mely cégek eh, vásárolják meg ezeket a technológiákat a különböző vásárokon. Tehát ezt is érdemes megnézni. Tehát az információ elérhető, és a tanulmány eléggé jól dokumentált. Specifikus cégeket nem neveztem meg, csak azért, mert eh, ez a tanulmányom, és hogyha bármilyen fajta eh, tényszer hibát vétek, akkor azért felelősségre vonhatnak, és ezért mindenképpen pontos információt adtam de hogy a tanulmány alapján nagyon könnyűen megkaphatja az öntérdekli információkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gondolom, hogy a dossziénkban is megvan a írásos tanulmány. Maritja Schake, ő az AFET jelentéstevője ebben a témakörben. Maritja, kérlek számoljon be arról, hogy hol tart. Köszönöm szépen, és én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Kezdeti nagyon fontos lépéseket teszünk annak irányába, ha megvizsgáljuk azt, hogy európai szinten milyen szerepet játszik ez a fajta technológia. Én az emberi szeretnék koncentrálni persze, de hát sokkal több kötődik ehhez a fajta stratégiához, amit most kollégákkal próbálok kidolgozni. az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy globálisan lépjen fel, amikor a digitális szabadságról van szó, hogyha akarja ezt, akkor elsőre kerülhet, tehát politikai akaratra van szükség, de arra is szükség van, hogy tudásunk legyen erről, ismeretünk legyen arról, hogyan, ez a, hogyan működik ez a technológia, és hogyan kötődik ez az emberi jogokhoz például. Jobb koordinációra van szükség az Európai Bizottság különböző főigazgatóságai között, és az Európai Külügyi Szolgálatnak is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel lényegi módon, úgy, hogy ez tényleg a tudás alapú legyen. Amit szeretnék megtenni, mert inkább egy vitát szeretnék itt, ezért csak azokra az aspektusokra koncentrálnék, amely az én vitapapíromban is benne van. Szeretnék koncentrálni arra, hogy hogyan lehetne lehetővé tenni alapvető emberi jogokat. A vita dokumentum, ez egy nyitott dokumentum, mindenki előtt nyitva áll, hogy ehhez hozzászóljon, és ezen hozzászólások alapján fogom elkészíteni majd a jelentés tervezetemet. Tehát még a stratégiát most készítem elő, mindenkit szeretnék bevonni ebbe, és ezért kérek mindenkit, hogy küldje el a véleményét nekem. Összességében egyértelmű az, hogy az emberi jogok harca most már digitális formát öltött, online lett. Az emberi jogokért folytatott küzdelem sohasem egy vákumban létezett, ez kötődik a biztonsághoz, a fejlődéshez, a fejlesztéshez, illetve a kereskedelemhez is, de tudni kell, hogy az Európai Parlament hitelessége nagyon fontos az emberi jog szempontjából, és ez fontos az, hogy mi hogyan használjuk ezeket a technológiákat, és ezáltal mennyire leszünk hitelesek. Meg kell vizsgálni pontosan azt, hogy a kormányoknak milyen szerepe lehet, és milyen szerepének kell lennie ebben, és együtt kell működnünk az NGO-kkal, illetve az üzleti szereplőkkel, és szerintem az EU, levő, az EU szint pontosan megfelelő a célunk eléréséhez, hiszen az egész világot áthálozza az internet, és még hogyha egy ország is előáll egy kitűnő megoldással, az csak egy területet fed le. Néhány pontot szeretnék kiemelni a vita elején. Amikor ezek az új fenyegetettségek megjelentek, akkor mindig eszembe jut a tervezős elleni harc, főként akkor, amikor a biztonság, a szemtőgépes biztonság, a szemtőgépes hadviselés témája kerül elő. A vita nagyon hasonló ezekben a témákban is. Hasonlít, hasonlítanak ezek a viták ahhoz a vitához, amikor 2001-ben a terrorizmus elleni harcról beszéltünk. Korábban senki nem gondolt a terrorizmusra 2001 előtt, Ugyanígy most is nem gondoltunk korábban a számítógépes bűnözésre, pedig nagyon fontos ez, megfelelő egyensúlyt kell létrehoznunk, amelyel segíthetünk azoknak, akik amivel nem segíthetünk azoknak, akik online módon próbálják fenyegetni társadalmainkat. Biztosítani kell azt, hogy a fenyegetettség felmérése nem lesz eltúlzott. Vannak olyan cégek, amelyek ezt erőltetik, mert hogy ebből profitot tudnak termelni, hiszen több biztonsági szoftver tudnak eladni. Ez elég egyszerűnek hallatszik, pedig ennek van hatása európai, illetve globális szinten is. Ugyanígy felelősséget tartozunk az általunk előállított technológia felé is. Hollandiában egy biztonsági cég került bajba, a weboldaluk a weboldalukat támadták meg. Az e-mail rendszerük sérült meg, Ahogy Wagner úr is elmondta, nagyon fontos látni azt, hogy az új technológiák hogyan segíthetik elő az emberi jogok egyetemességét. Horizontálisan látjuk ezt, amikor a szólásszabadságot lehet növelni, a online gyülekezési szabadság és egy koncepció, de gondolni kell az emberi jogok megsértésének dokumentációjára is, illetve arra, hogy az erről készült fotókat meg lehet osztani világszerte, és egyre ö, fontosabb ez már a nemzetközi jogi esetekben is. Például egyetemi hallgatóként én emlékezem arra, hogy Vilasevics elleni ö, per ö, számára készítettem elő dokumentációt, és hogyha találtunk egy videót, az tényleg egy egyedülálló eset volt. Általában 99%-ban a tanúk vállomására kellett támaszkodnunk, például Szíria esetében pedig már 100 ezer videót töltöttek fel, amelyel megmutatják azt, hogy milyen módon sértik meg az emberi jogokat. Tehát azt láthatjuk, hogy rengeteg az információ, viszont kihívás az, hogy hogyan lehet ezt értelmezni, hogyan tudjuk az embereket betanítani arra, hogy ezzel bánjanak. A horizontális pontok között láthatjuk azt is, hogy országspecifikus kihívások vannak. Például az iráni iszlám köztársaság elektronikus függönyt fejleszt ki, ez azt jelenti, hogy az irániakat már elzárják az internettől, és egyfajta intranetet alakítanak ki az országon belül. Ez egy halál internet néven fut. Ez azt jelenti, hogy az irániak hogyha kitartanak a szabályok mellett, vagy betartják a szabályokat, akkor csak is egy óriási mértékben cenzurázott internetet kaphatnak. Másrésztről a kommunikációjukat, az internetes kereséseiket egy központi szerveren keresztül elnőzik. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió segítse az emberi jogi aktivistákat, megvédje őket megfelelő módon, és elég az hogy ebben nagyon komplex eh, területen. Kínában hasonló gondokat látunk, van egyfajta elektronikus tűzfal, a nagy kínai fal, és eh, ez is egyfajta cenzúra alkalmazása, amely nem csak emberjogi hatással van, hanem ez kihat például az üzleti lehetőségekre is ebben az országban. Tehát az emberi jogi kérdések nem egy vákumban jelentkeznek, hanem ezek általában kötődnek más témákhoz. Kína azt tervezi, hogy az anonim bloggolást is eh, eh, megtiltja, tehát annak érdekében, hogy felelősre tudják vonni majd az embereket. A kormányok eh, világszinten egyre jobban tudják alkalmazni az új technológiákat arra, hogy lenyomozzák az embereket, például a tunéziai kormány nagymértékben ismerte ezt a fajta technológiát, és, technikai, és taktikusan alkalmazta ezt a, az állampolgárával szemben. Ugyanez a helyzet Szaúd-Arábiában is, amely egy olasz céggel karöltve dolgozott ki egy monitorozási rendszert. Szerencsére, mivel a tényfeltáró újságírás által ez napfényre került, és ezért eh, ez az olasz cég megszakította az együttműködést. Tehát adhok szankciók már léteznek Szíriával, Iránnal szemben, nem lehet bizonyos fajta technológiákat átadni, amelyel elnyomhatják az embereket, viszont szisztematikusabban kell megvizsgálni ezt átláthatóságot, illetve elszámoltathatóságot kell követelnünk az EU-ban lévő cégekkel szemben a hatékonyságunkat és az el, szavahelyetőségünket ássa az alá, hogyha olyan cégek, amelyek európaiak hardware a szoftvert, vagy akár tanácsadást biztosítanak ilyen cégeknek, vagy a know-how-t megosztják ilyen rezsimekkel, vagy olyan rendszereket hoznak létre, amelyek az emberi jogokat megsértik. az EU fővárosokban, illetve a külügyi szolgálatnak el kell ítélnie ezt, illetve gyakran elítéli az EU külügyi szolgálat, illetve a fővárosok ezeket a emberi jogi sértéseket, tehát ez kicsit ellentmondásos így. kormány szinten nagyon sok olyan ország van, amelyek most már látják azt, hogy ahogy az internet működik, az elengedhetetlen a, az ellenőrzés, illetve az emberi jogok ö, szigorítása miatt. Most lehetőség van az Európai Unió számára politikai szinten, illetve együttműködve a cégekkel és a civil társadalommal, arra, hogy fellépjen, egy stratégiát alakítson ki, és egy hangon szólaljon fel. Hogyha szeretnénk hitelesek maradni, akkor hatékonyan kell ezt elvégeznünk. Egy másik lehetőséget, amit én még látok, az az, hogyha megvizsgáljuk a fejlesztési politikák emberi jogi aspektusait. Nagyon sokat költ az EU a fejlesztésre, és ez egy jó lehetőség arra, hogy a digitális hézakot bezárjuk, az alapvető telekommunikációs infrastruktúrát átadjuk az országoknak, hozzáférés biztosítsunk az információkhoz, de meg kell vizsgálnunk az olyan kérdéseket, mint hogy a tabuk áttörése, például az egészségügyel kapcsolatban, hogy el lehessen érni az embereket különböző módon, beleértve a nőket is, és hogy tényleg sikerüljön egy nagy ugrást tenni eh, elő, előre ezeknél a fejlődő gazdaságoknál hatékonyan elkötve a költségvetést. Mivel nincs idő, itt abba is hagynám, és szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy szóljon hozzá, szóljon hozzá a dokumentumomhoz, nagyon sok eh, pontszerű felsorolást található, amely egyfajta keretet teremt már a stratégia számára. Fontos az, hogy eh, a különböző kormány ágakat össze lehessen hangolni, tehát ne legyen eh, gond például a kereskedelmi politika vagy a fejlesztési politika között. Nem arról van szó, hogy fel akarjuk találni ismételten a spanyol viaszt, hanem szeretnénk ezt a jelen időhöz igazítani. Vannak specifikus technológiák, amelyeket exportálnak, amelyek meg lehet az emberi jogokat, és úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy átláthatóságot, illetve elszámoltathatóságot érjünk elő a cégek számára, viszont itt az ideje annak is, hogy, hogy együttműködjünk a politikai döntéshozókkal, NGO-kkal, a cégekkel, segíteni kell a fejlődő országoknak abban, hogy hogyan lehetne még jobban bánniuk a telekommunikációval. Ebbe bele kell vonni az olyan személyeket is, akik online felhasználók, tehát nem egy felülről alulra induló folyamat ez, hanem itt egy megosztott felelősség van, bevonásra van szükség, és mindenképpen a legalsóbb szinten kell elkezdeni építkezni, illetve támaszkodnunk kell a technológia fejlesztőkre, és szerintem ezt józanul meg tudjuk csinálni, és egy óriási lépés lenne ez az EU számára, és ambiciózusan világvezetők is lehetnénk ezen a téren. Sáki, for outline. Köszönjük, kollégina. Jó kezekben van a jelentés, ez kiderült. Az látszik, hogy tudja, hogy miről beszél szakmailag, politikailag is jó kezekben van. Vannak kérdéseim, de talán érdemes lenne a külszolgálatot meghallgatni, és Toby Kinget. With us from the European Commission. Aztán az Európai Bizottság részre Andrea Gloriosót, az DG Inf szótól, és in the lead on this uh, no disconnect strategy. And so here I'm not 100% sure. Nem vagyok benne szá százalékban biztos, hogy Tomás Dott itt van-e. Rázzák a fejüket, akkor eh, Tomás nincs velünk. King úr, um, köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen Sáke, Marietti Sáke valóban nagyon érdekes jelentést készít. Az Európai Bizottság külszolgálata természetesen eh, a mi figyelmünk nem siklik eh, el a e jelentés felett. Vannak fontos alapelvek. Például, hogy a kiberteret az emberi jogok érdekében felhasználhassák az emberek a szólásszabadság érdekében, hogy az gyermekpornográfia vagy a gyűlöletkeltést eh, megelőzzük, az interneten. Policies and programs relating to cybersecurity, the fight against cybercrime, internet governance. Az internet kormányzás, kiberbűnözés elleni fellépés, illetve az átláthatóság eh, felügyelete a termékek eh, exportálása terén. The EU takes a number of actions to put these principles into practice. Az Európai Unió ezen elveket megpróbálja átültetni a gyakorlatban. Hogyan teszi ezt? Például elítéli az ellenkező irányú gyakorlatot, például a bloggerek letartóztatását a harmadik országgal feltartott kapcsolatokban, illetve a két oldalú emberjogi eh, párbeszédekben. az emberjogi aktivisták ellen felhasználható technológiák exportját figyelemmel követjük, eh, amennyiben az például az illegális lehallgatásokra felhasználható. Az Európai Unió a No Disconnect stratégiát eh, nem végatta ki, majd kollégám, mellettem ülő kollégám szól erről az internet biztonságával eh, kapcsolatos nyilatkozaton dolgozunk, az emberi jogokat figyelembe vesszük majd e közleményünkben. Az Unió a civil szervezeteket, nagyszámú civil szervezetet segít, az Európai Emberjog és Demokrácia eszközön keresztül legalább 30 projektünk folyik, ahol az internet szabadságával foglalkozunk, és ez az eszköz főként az internet cenzúrájával fog foglalkozni a következő időszakban, az információhoz való hozzáférés és a szólásszabadság az interneten, különböző nemzetközi fórumokon állandóan felvetésre kerül. A kettős felhasználásra vonatkozó rendelet átdolgozása ez év második felében várható. Egyik aspektusa a felülvizsgálatnak pontosan az lesz, hogy kell -e módosítani annak érdekében, hogy a számítástechnikai eszközök, amelyek lehallgatásra vagy megfélésre alkalmasak, ezek exportját eh, kell -e érdemesen valahogy eh, szabályozni, korlátozni. Kollégám, Dodur ma betegsége miatt nem lehet itt, ezért helyette el kell, hogy mondjam, hogy 2011. novemberében a bizottság kiadott egy nyilatkozatot a cégek társadalmi felelősségvállásáról, amely többek között három ágazatot jelölt ki, amelyre CSR iránymutatást kell kiadnunk, a számítástechnika volt az egyike a három ágazatnak. Számítástechnika és távközlés. Az Institute for Human Rights and Business weblapján egy eh, olyan vitaindító dokumentumot adott ki, amely ezt a kérdést járja körbe. Ezt bárki kommentálhatja a civil társadalom, akár önök, a parlament is, június 30 ig tehát még van 10 egész napjuk. Erre kérem a civil társadalom képviselőit, hogy az Institute for Human Rights and Business honlapján ezt tegyék meg, véleményezzék. Ez a vita indító dokumentum felvázolja azokat az emberjogi szempontokat, amelyek felmerülhetnek számítástechnikával, távközléssel kapcsolatban, például a cenzúra, a, a szűrés, a blokkolás, a közbűső cégek felelőssége, vagy a felhasználók internet hozzáférésének korlátozása, lekapcsolása, a mobil kommunikáció korlátozása, a magán adatok védelme, a magánélethez való jog, például az adatokhoz való kormányzati hozzáférés, ezek megosztása, tárolása, az anonimitás biztosítása Kínára, gondoljunk csak itt, amely elhangzott példaként a számítástechnika és a távközlés felhasználása, megfigyelésre, és talán kevésbé gyakori aspektusokra, amelyek felmerülhetnek Például may have on human rights, such as impact on labor rights. A munkajogok, a gyülekezési jog és a konfliktusos területekről származó ásványi anyagok eh, ritkán, érdemtelenül ritkán említett kérdésköre. Mikor a bizottság kiadta iránymutatásait akkor nem egy vállalati függetlenet szeretne ezzel adni, hogy ez elhangzott, hanem olyan iránymutatást, amely valóban gyakorlatban is hasznos lehet, hogy a esetleg felmerülő problémákra, megoldásra szolgáljunk. Ahogy mondtam, a kommentek határidője június 30-a, mindenki menjen és kommentáljon. And now Andrea Glorioso, please. Glorioso úr következik. Thank you very much, Madam Chair, and thanks for organizing this very important discussion. Thanks also to MEP. Köszönöm, és köszönöm Satye képviselőasszonynak a munkáját, és Wagner úrnak a szintén érdekes előadását, nagyon érdekes anyagot olvastunk, az Európai Bizottság majd részletesen tanulmányozni fogja ezt. Én most néhány részletről számolnék be a Disconnect stratégiánkról. Nagyon nem tudok belemenni a részletekbe, mert az időnk véges. De természetesen kérdést feltehetnek. A Disconnect stratégia az egy külpolitikai főképviselő és az Európai Bizottság által 2011 márciusában eh, elfogadott eh, közös közlemény következménye. Ez eh, elsősorban a dél-mediterrán térséggel foglalkozik. A cselekvési terv az arról szól, hogy az Európai Bizottság feltárja, hogy az internet, internet hogyan támogathatja az emberi jogok érvényesülését, az emberi jogok aktivistáit, a, különösen az arab tavasz országaiban. Ez egy kötelezettségvállalás, és 2011 márciusa óta vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne ténylegesen megvalósítani ezt a hozzáadott értéket. Ez egy nagyon fontos része a területen végzett munkánkanak. Nagyon könnyű ugyanis duplikálni olyan területet, olyan tevékenységeket, amelyek már zajlanak, ezt el szeretnénk kerülni, olyan munkát szeretnénk végezni, ahol az Európai Bizottság hozzáadott értéket nyújthat különböző bizottsági szolgálatok bevonásával, végül is négy cselekvési irányt valósít, azonosítottunk, eh, ahol úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság hozadott értéket jelenthet, és ezt Nelly Rősz fogja bemutatni, bejelenteni. A, egy mutatta be december 12-én Hágában a holland kormány által szervezett konferencián. Először is a technológia kifejlesztése, hardware és szoftver kifejlesztése amely felhasználható az emberi jogok előmozdítására, különösen a cenzúra leküzdése az egyik célkitűzés. A második cselekvési terület a képzés. Az NGO-kkal folytatott párbeszéd azt mutatja, hogy még az olyan szervezetek is, amelyek eh, nagyon régóta foglalkoznak emberi jogokkal, a technológiai eh, tudás szintje, illetve az információs technológia felhasználási szintje, és akkor most nem leszek nagyon diplomatikus, nagyon alacsony. Nagyon sok olyan szervezetet ismerünk, és most neveket nem említek, mert eh, itt irreleváns lenne megnevezni szervezeteket, de van egy sor szervezet, amely eltárolja kompjúterein, a, mégpedig rejtjelezés nélkül tárolja el az aktivistáinak az adatait. Amikor ezeket a számítógépeket lefoglalja a rezsim, akkor nagyon könnyen hozzáférhet az összes névhez és az összes kapcsolattartási módhoz, amit a, ami a szervezet és az aktivistái között működött. Nemrég beszéltem az egyik NGO képviselőivel, és azt mondtam neki, hogy az ilyen adattárolási módszer veszélyes. Azt mondta, hogy ez nem veszélyes, mert van jelszó a kompjúteremen, illetve azzal nyílik, akkor azzal indul a kompjúterem. Nos, hadd mondjam el, hogy ez nem megfelelő biztonsági szint egy ilyen környezetben. A represszív rezsimek kompjútertechnológiai ismeretei igen magasak, gyakorlatilag pillanatok alatt leküzdenek egy jelszóval védett belépést. A vállalkozási főigazgatósággal együtt a vállalati felelősségvállalás területével is foglalkozunk, ez a harmadik cselekvési irány, itt nem akarom ismételni azt, amit a kollégám már mondott, legyen elég csak annyi, hogy ezen a területen várjuk az online felületünkön megjelentekhez eh, a hozzászólásokat. Emellett jobb együttműködést szeretne az Európai Bizottság, és itt Wagner úr előadására utalok. A szolgálatok közötti együttműködésről szólt ugye az az előadás, ezt nyilván eh, feljegyeztük, de azt gondolom, hogy az együttműködés ennél többet jelent. Az Európai Unión belül a tagállamok közti együttműködést jelenti, a harmadik országokkal való együttműködést, és eh, ezen a területen nyilván az Európai Bizottságnak vannak felelősségei, eh, ezeket tiszteletben is tartjuk, illetve ezeknek tudatában is vagyunk, és eh, együttműködünk a külügyi szolgálattal, hogy lehetőleg mindent megtegyünk, ami tőlünk telik. De természetesen van felelőssége a tagállamoknak is, koordinációra van szükség, tagállamok is sokat tehetnek az ügy érdekében, ugyanis de az Európai Uniónak is vannak kompetenciái, például a kereskedelmi területeken. A negyedik cselekvési irány, ez egy belső kóddal, ezt egy belső kóddal jelöljük, ez a situational awareness. Nagyjából arról van szó, amiről Wagner úr is beszélt. Úgy gondoljuk, hogy eh, jobb információra van szükség arról, hogy mi történik a terepen, és most lehet, hogy nem pontosan foglalkozok problémás országokban mi történik, tudni szeretnénk, tudjuk, hogy melyek a problémás országok, megint csak nem akarok megnevezni országokat, és szeretnénk tudni, hogy mi van az internetes elérhetőséggel, amikor az egyiptomi kormány, illetve a volt egyiptomi kormány, Mubarak kormány úgy döntött, hogy megszünteti a nemzetközi internet kapcsolatokat, akkor eh, európai eh, cégek, eh, szervezetek ezt 5 perccel később már tudták is, mert vannak olyan szervezetek, amelyek ezt a konnektivitást monitorozzák, és aztán azonnal jelzik az amsterdami központnak. Ezek a szervezetek azonnal tudták, hogy mi történik Egyiptomban. Sajnálatos, hogy ez nem volt igaz az összes tagállamunkra, illetve az EU intézményekre. Tehát itt például van egy, lehetősége, a, a, van egy lehetőség arra, hogy hidakat verjünk az ilyen szervezetek felé az információcsere és az együttműködés érdekében ugyanakkor kontextusba kell helyezni ezt az információt, mert egy ugyanilyen nemzetközi internet shutdown történt az Egyesült Arab Emirátusokban is, de ezt ellenőrizni kéne egy évvel korábban, nem vagyok benne biztos, hogy melyik országról van szó a közel-keleten. Ott ugyanazt láttuk, egyszerre ebből az országból gyakorlatilag az internet kapcsolatok száma nullára csökkent. Itt azonban az volt az oka, hogy elvágtak egy tengeri, tenger alatti vezetéket. Ez egy műszaki probléma volt nekünk ahhoz, hogy politikai reakciót tudjunk kialakítani, tudnunk kell, hogy mi a kontextus. Egyiptom könnyű eset, mert tudtuk, hogy mi történik Egyiptomban, de nem mindenhol ilyen egyszerű az eset, hogyha látjuk, hogy csökken az internethálózathoz való kapcsolódás, vagy cenzúrázzák az internetet, ezeket az információkat be tudjuk szerezni, koordinációval még jobban be tudnánk szerezni, de hogyha ezt az információt például az emberi jogi NGO-k, a saját delegációink, kiegészítenék, akkor meg lenne ez a kontextuális információ, amely lehetővé tenné, hogy megértsük, mi történik az internet konnektivitással, hogy az felrólható-e annak a rezsimnek, amelyet egyébként nem kedvelünk. Ez befolyásolhatja a döntéshozók munkáját, ez egy összetett probléma. Jelenleg is a lehető legtöbb érdekeltel vagyunk párbeszédben, csak úgy, mint a külügyi szolgálattal, valamint a bizottság többi szolgálatával. Azt tervezzük, hogy egy workshopot rendezünk, erre önök is meghívót kaphatnak. 2012 negyedik negyedévében tehát október és december között lesz ez a workshop, amelyre megpróbáljuk elhívni az összes magán és állami szereplőt, eh, akik ebben a kérdésben érintettek, mert eh, ugye csak így fogjuk tudni a duplikációt, a eh, feladatok ellátásának megkettőzését elkerülni, mert sajnos ez egy probléma. Ezek voltak a tervek, hogyan próbáljuk megvalósítani ezeket a terveket. Nos, ami az első és második cselekvési irányt illeti, az awareness, illetve a szoftver-hardware fejlesztés. Nos, itt, ahogy azt a külügyi szolgálatos kollégám mondta, az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközt használnánk fel. 2012-ben ugyanis most először van egy olyan célkitűzés eh, ebben az eszközben megfogalmazva, amely a kibercenzúra elleni fellépésről szól, eh, emellett eh, a digitális biztonsággal, titkossággal kapcsolatos témákat is felüleli. Tehát ez az eszköz most konkrétan pénzeket csoportosít erre a feladatra 20 millió euró értékben, ebből 3 milliót konkrétan a kibercenzúrára e, és annak e, e, felderítésére szánunk. Emellett vannak még egyéb programok is. Vannak ötleteink, egy-két ötletet itt ismertetek önökkel Például lehetőséget biztosítunk arra, hogy NGO-k tesztelhessék a szoftver megoldásaikat, tehát egy nagy internet tesztelő létesítményt hozunk létre, amely arra szolgál, hogy teszteljük a szoftvereket, és később az NGO-k megkapják ezeket a biztonságos szoftvereket. Ennek révén, hogyha egy szoftver amely eh, egyébként eh, titkosságot biztosít, mégis eh, programozási hibát programozási hibát tartalmaz, akkor azt tesztelni kell, és és, és valahogyan meg kell oldani. Ezek az aktivisták a bőrüket viszik a vására, nem szabad nekik olyan szoftvert adni, amely titkosságot ígér, de nem képes ezt a célkitűzést elérni. Tehát ezt a lehetőséget, a szoftverek tesztelését mindenképpen fontosnak tartjuk. Egy másik lehetőség az az, hogy a az NGO-knak, illetve a különböző szervezeteknek a mesh vagy community networköket tesztelési lehetőségét biztosítjuk. Itt nincsenek central points of communication. Tudjuk, hogy az emberi jogok védői Eh, amikor kommunikálni próbáltak egymással eh, Szírián belül, akkor a rezsim le tudta leplezni ezeket a kommunikációs kísérleteket, eh, tehát az, e- ezt a leleplezési lehetőséget kikerülő technológiáról van szó. A rendelkezésre állnak pénzek ebben a, erre az EU költségvetésben. Az utolsó cselekvési irányunk az a tudatosítás, és itt elnök asszony. Egyelőre csak a tervezési szakaszban vagyunk. Egy tanulmányt készítünk EU finanszírozással, amely azokat a metodológiákat veszi sorra, amelyek az internet biztonságához kapcsolódnak, és a 2013-as programba próbáljuk ezt a platformot beilleszteni, de ez egyelőre csak tervezési fázisban van, nincs elköteleződés az Európai Bizottság részéről. Emellett remélem, hogy elég egyértelműen beszéltem. Ha van kérdésük, szívesen válaszolok azokra. Köszönöm szépen ezt a rendkívül átfogó és nagyon részletes hozzászólást. Néhány megjegyzést szeretnék még ahhoz hozzáfűzöm, hogy King úr is elmondott, azt mondta, hogy egy nyílt határidő van, ameddig mi is hozzászóltunk. Információként szeretném elmondani azt, hogy az Európai Parlament egy jelentést dolgoz ki az üzlet és emberi jogok témájában. Lehet, hogy júliusban vagy az összel fog ez lezárulásra kerülni, tehát meglátjuk majd azt, hogy milyen fajta igények vannak, és akkor lehet, hogy ezeket is majd figyelembe vehetik. A jelentés készítő Howitt úr, ha jól tudom. Glorioso úr a Frontline emberjogi szervezet gyakran itt van, ők elmondták, hogy emberjogi aktivistáknak különböző országokban tréningeket tartanak arra, hogy próbálják elrejteni identitásukat az elő, azok elől online, akik kémkednek utánuk, tehát úgy gondolom, hogy egy NGO-t különböző módon tudnak eltéríteni a politikai munkájától, de hogyha az emberek megtanulják azt, hogy hogyan tudják magukat megvetni az internet által, akkor ez egy nagyon érdekes tapasztalat, mert hogyha viszont kitalálja a titkos szolgálat ezt a módot, akkor egy állandó képzésre lesz szükség az emberi jogi aktivisták számára. Vannak kérdéseim is, nagyon specifikus kérdések ezek. És ezek a specifikus kérdések azonban az irodában maradtak. Expert ban on those companies who sell single issue technology. A technológiák bizonyos esetben a lehető legrosszabbak, ezt mondta, tehát lehetne egy ajánlás is ez a, az önök jelentése számára. Másik pedig az, hogy kettős módon lehet felhasználni technológiákat. Németországból érkeztem, és ismeri erre a Siemens-t, akik nagyon jók már generációk óta a technológiák kifejlesztésében, jó vagy rossz érdekek miatt, ők azt mondják, hogy semlegesek próbálnak maradni. Vannak olyan cégek, amelyek még mindig működnek, és vannak olyanok, akik még mindig exportálnak ilyen fajta technológiákat. Számomra politikusként az a gondom, hogy a német jog alapján csak azt kell regisztrálniuk, hogy milyen fajta technológiát exportálnak, és nem kell semmilyen fajta engedélyt szerezniük szemben a fegyver exporttal. Nem tudom, hogy a többi európai országban ez hogyan van, de szerintem azt kellene mondanunk, hogy az a cég, amely bizonyos fajta technológiát exportál, lehet, hogy erre utalt King úr is, lehet, hogy meg kell vizsgálnunk bizonyos fajta hézagokat, és arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy EU szinten zárják be ezeket a hézagokat, hogy nagyobb átláthatóság jöjjön létre. Persze Értem, hogy néha ugyanarról a technológiáról van szó, amit a cég elad, például telefon, telefon vagy hálózat technológiáról van szó. Lehet, hogy ezt rossz, hát ezt fel lehet használni, használni jó vagy jó, rossz célra és. Általános kérdésem az lenne, hogy van hogy a cégek között, az üzleti közösségben vannak -e olyanok, amelyek foglalkoznak ezzel a témával, és amelyek nem kívánnak kapcsolódni, vagy nem szeretnék, hogy összekapcsolnák őket ezzel a problémával. A kettős felhasználású technológiákkal foglalkozó egyik cég vezetője azt mondta, hogy belsőleg is foglalkoznak azzal, hogy ebből a sötét üzleti sarokból kikerüljenek, megpróbálják a helyes dolgot tenni, tehát van egyfajta vita az üzleti életben erről. Ezek lennek a kérdéseim, és más nem látok, aki kérdezni kívánna, de hát nézzük az időt is, az órát is. Azt kérném, hogy röviden szóljanak hozzá, még Wagner úr, Marejka is szeretne szólni. So who wants to start? Okay, then Mr. Wagner. De Wagner az első szó. Um, starting, uh... Persze, kezdjük akkor fordított sorrendben. A magánszektorban jó néhány céges kezdeményezés volt, itt volt például a Global Network Initiative. Az a baj ezekkel a kezdeményezésekkel, hogy jelenleg nem túl sok cég vesz részt bennük. A GNI például még csak kezdeti stádiumban van. Nem akarok megnevezni más kezdeményezéseket, de azok is inkább céges fügefa levelek, semmi több. Evben bármelyik vezérigazgatónak nem jó, hogyha ezen technológiákhoz közük van, ugyanakkor, hogyha a cég bevételéről van szó, akkor nehéz politikailag vagy másképp meggyőzni ezeket a cégeket, hogy még akkor is, hogyha a, a, a, ez nagyban érinti a bevételéket, akkor is az emberi jogok tiszteletben tartása fontosabb a technológiák regisztrációja és engedélyeztetése közötti különbséget említette. Ez olyan kérdés, amelyről európai szinten kell beszélni, és tagállamok között is. Ez egy új gondolat, még igen friss gondolat, mégis ezzel foglalkoznunk kell. Egy pár Elkövetkezendő hetekben, hónapokban azonban ezügyben valamit tennünk kell, végig kell gondolnunk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez. A jelentésben nagyon érdekes felvetések is szerepelnek a, a német parlamentben felvetett kérdésekkel kapcsolatban, amik rámutattak több dologra, például többek között arra, hogy az export garanciát kaptak az ilyen megfigyelésre szolgáló technológiák, hát ez legalábbis problémás és egy olyan szakpolitikai kérdés, amelyről, amelyre nincs könnyű válasz. Nem tudom, hogy más konkrét kérdés elhangzott, de én csak köszönöm a külszolgálat és a bizottság a DJ IMSZO résztvevőjének, hogy én nyíltan, direkten reagáltak a felvetésekre, a vitát folytatni kell. On what the issues are and how they can... És beszélni arról, hogy mik azok a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, Maritje. More time for... Sajnálom, hogy nincs több időnk a vitára. Important that we continue to discuss and that we clarify specific... Hiszen roppant érdekes és fontos kérdésekről van szó. Sok érdekes felvetés hangzott el, opciók, lehetőségek, például a CSR érdekes gondolata. Fontosnak tartom, hogy a cégek felelősséget vállaljanak, de itt külső fellépésről van szó, amely ami, ami új szabályokat, jogszabályokat szükségeltet. Az egyik kulcs kérdésemben az egész vitában az, hogy a, az online törvények az Európai Unió határain túl ezeknek az unió határain túl is tudunk-e érvényt szerezni, vagy a saját cégeinkkel kapcsolatban bet tudjuk-e tartatni a szabályokat az európai cégekkel, meg akkor is, hogyha külföldön van akad dolgok. Tehát a dolgok mélyére kell ásni az ügyben. A konzultáció gondolata jó volt, és az a felkérés, hogy mindenki mondja el a véleményét, visszajelzésekre szükség van, de az még fontosabb, hogy a bizottság, a DG Info és a külszolgált aztán utána valamihez kezdjen is a javaslatokkal. Október 31-e 2011-ben volt egy határidő, a, én egy öt oldalas javaslatcsomagot küldtem el, ha már itt tartunk annak idején. A Digitrade-ben senki sem foglalkozik a kettős felhasználás kérdésével. A konzultációs időszak szóló jelentés lehet, hogy majd a nyár végénél hamarabb nem kapjuk meg. Hogyha ilyen tempóval reagálnak a felvetésekre, most nem magamról beszélek, nekem ez a dolgom, de mondjuk a civil szervezetek, a cégek, akik valóban időt és energiát nem sajnáltak arra, hogy valóban javaslatokat tegyenek, miközben maga a technológia pedig fénysebességgel változik, fejlődik, miközben az Európai Unió intézményei évekig érlelik a választ, hát az legalábbis problémás. Jó lenne például, hogyha az, European, az, az európai eszköz, demokráciás emberi eszköz eh, valóban gyorsabban beindulnának ezek a programák, programok, hiszen eh, az új tagállamok számára a csatlakozási kritérium az emberi jogok betartása minden téren. Szerintem az a mi parlamentünk aktív szerepet játszhat ezen a területen. One final thought on the role of companies. Indeed, there are some... A cégek szerepével kapcsolatban etikai kódexekre irányuló kezdeményezések voltak, vannak, és lesznek kérdése az, hogy mire elég egy ilyen etikai kódex. Hát majd meglátjuk, hogy eh, eh, az ígéreteket beváltják-e, vagy írott malaszt marad mindez hiszen a cégek elsősorban eh, profit termelésre koncentrálnak. Ugyanakkor több cég úgy érzi, hogy nekik az emberi jogok védelme nem felelősségük, az unióé pedig igen. Fontos, hogy ne csak a ígéretekkel legyen tele a padlás, hanem valóban az emberek, a cégek az Európában eh, így járjanak el. Így lehet Európa emberjogi kérdésekben vezető a világban. Mandátumunk fontos, vegyük hát komolyan. Túl gyakran halljuk a cégektől azt, hogy eh, nem az volt a céluk ezzel a technológiával, hogy megszedjék az emberi jogokat, de a mi dolgunk az, hogy kontextusba helyezzük ezt az egészet, hogy mire használják a technológiát, mik a technológiai kritériumok, mik a jogszabályok, ez a kombináció eh, mit ad ki, hiszen az európai jogszabályok a technológiai cégektől megkövetelik, hogy a a lawful interception alkalmában például a rendőrség lehallgathasson egy, egy, egy gyanúsítottat, vagy hogyha például elveszett a gyerek, akkor az okostelefon GPS jelétnek a követését lehetővé tegyék. Now imagine these kinds of technologies in a place where the rule of law does not exist and where law enforcement. Fontos, hogy a ne legyen tehát e, lehetőség arra, hogy felaprózódjon a fellépés, tehát valóban a jog érvényesítő szervek egyként lépjenek fel, hogy az emberek jogainak érvényt szerezzenek. Sajnálom még egyszer, hogy most nem tudunk erről többet beszélni, de a cégek remélhetőleg nem a probléma, hanem a megoldás részeként jelennek meg, hiszen az EU magához ragadhatja a vezető szerepet e téren is. In many, many cases a win-win situation between business and human rights. Uh... Mindenki nyerhet csak ezzel. Minél szabadabb a társadalom, minél inkább jellemző a szólásszabadság, annál több a lehetőség az üzleti lehetőség is. Éppen ezért fontos, hogy komolyan vegyük ezt a kérdést. Very good also to conclude uh, this session. Nagyon jó, hogy most már be tudjuk fejezni ezt az ülést, és reméljük, hogy ez még gyakran meg fog ismétlődni. Sok sikert az AFED-ben nyújtja be, ugye, ezt az anyagot? Igen, az AFET és az INTA ír hozzá egy véleményt, de bárki jöhet hozzám inputtal, augusztus vége a határidő. Is there a pressing issue from the EIA side, Commission side? No. Then I thank you all. Köszönöm mindenkinek, és lezárom az ülést. Holnap kilenckor kezdünk újra.